meine Damen und Herren! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Üdvözlöm Önöket, Szelafranka urat is. Wir haben jetzt Most következik majd a közös vita a 9-es és 10-es napi rendi pontokról. Először is bemutatásra kerül a Szélesebb Transatlanti Partnerségről című tanulmány. Szakértőink fogják magukhoz ragadni a szót. Hogy is hívják őket? Eric Jones, professzor úrról van szó. Itt az együttműködés lehetséges területeivel foglalkozik ez a tanulmány a szélesebb transatlanti partnerség keretében és az levonatkozó mechanizmusokkal. A cél az együttműködés előmozdítása. Érdekes, hogy most új dimenziót nyer ez a vita, miután Obama elnök úr beszédet tartott és erre vonatkozóan reakciók érkeztek Európából. Ez új dimenziót ad ennek a kérdéskörnek. Ugyanakkor Milánban kollégánk egy munka dokumentum keretében mutatja be álláspontját ugyanezzel a témával kapcsolatosan észszerű ezen két téma együttes megvitatása, tehát Jones professzor úr vezeti be a témát, és aztán Milán Mon tartja meg bevezetőjét, és aztán együtt vitatjuk meg ezt a két pontot. Ha ezzel a megoldással egyetértenek, akkor így fogunk eljárni. Jones úr, öné a szó. Thank you very much. I, uh... Köszönöm szépen. Monóral hosszasan beszélgettem, Mon kollégával, mert amiatt aggódott, hogy a attól tartok, hogy nagyon unalmasnak fog hangzani az én beszédem, de remélem, hogy így sokkal um, inkább megértik majd, hogy, mit is szeretnék elmondani. Üdvözlök mindenkit, köszönöm, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy az Önök szakbizottsága előtt felszólaljak. Nagy megtiszteltetés számomra, és uh, nagy privilégium számomra, hogy a kollégáim uh, gondolatait megoszthatom Önökkel. Uh, ez egy csapat tevékenység része, ez a tanulmány, amit bemutatok, európai és az Atlanti óceán másik részéről is, Latin Amerikából is hozzájárultak kutatók és intézetek. Az AFET szakbizottság tagjai és az önök előadója is különösen aktívan részt vett ebben a tanulmánynak a kidolgozásában. Vanda Trocsinska Van Genderen és Delfin Fümi szerepét szeretném még kiemelni. Szeretném áttekinteni a kutatásunk és az eredmények főbb elemeit. Rendkívül aktuális ez a téma, hiszen február 12-én a State of the Union beszédében Barack Obama elnök bejelentette, hogy célja, hogy egy átfogó transatlanti kereskedelmi és befektetési partnerséget tovább építsen. Másnap Obama Herman van Rompuy Európai Tanács elnökkel és Barosszó bizottsági elnökkel közös nyilatkozatot, szándéknyilatkozatot adott ki arról, hogy el akarják mélyíteni az atlanti gazdaság integrációját. Ez rendkívül nemes célkitűzés, és remélem, hogy megfelelő politikai szándék van arra, hogy megfelelő előrelépést tegyenek az Európai Bizottság mandátumát követően. Terel de Gucht, kereskedelmi biztos és Egyesült Államok beli kollégája Ron Kirk komolyan együttműködik, és nagyon szoros a munkaviszonyuk. Ennek az eredményét láthatjuk a magas szintű munkacsoportban a növekedés és a foglalkoztatás területén. Reméljük, hogy az ő készségeit és szándékait tovább vihetjük és további eredményeket érhetünk el. Ugyanakkor még a legoptimistább körülmények között sem lesz elég ezen partnerség elmélyítése, hogyha megnézzük, hogy a 21. században milyen kihívások várnak ránk, ez maximum egy építő eleme lehet az együttműködésnek, és a kereskedelemre, a befektetésre kell fókuszálnunk, és még nagyobb ambíciókra van szükségünk átfogó biztonsági, emberi jogi védelmi és demokrácia védelmi célokat kell elérnünk, és ezért tovább kell mélyítenünk a partnerséget, és a globalizáció következményeivel számolnunk kell. A gazdasági együttműködés, a növekedés és a foglalkoztatás szempontjából igen pozitív feltételeket teremthet a szervezett bűnözésben, az illegális bevándorlás területén is sokat lehet elérni, és az emberi méltóságot is meg tudjuk védni. Mindenképpen ebben a partneri viszonyban ezen témákkal is foglalkoznunk kell, nem csak a munkateremtéssel és a növekedéssel öt részből, szeret, részből szeretném összeállítani a, bemutat, a beszámolómat. Először is az Európa és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi és befektetési viszonyokat szeretném megnézni a e, hagyományos észak-dél e, viszonyban. A második részben pedig az új dél-dél dinamikát szeretném bemutatni Afrika, Kína és India bevonásával, a harmadik részben pedig a lehetséges konvergenciákról beszélnék a biztonság, a fenntarthatóság és az emberi méltóság területén az Atlanti térség észak és rész, déli része között. Negyedik részemben pedig arról beszélnek, hogy ezt az egyet, együttműködés hogyan lehetne megszervezni. Az ötödik részben pedig néhány ajánlást szeretnék elmondani. A kiinduló pontom az, hogy nagyon is ismerletes, hogy a magas szintű munkacsoport a növekedés és a foglalkoztatás területén milyen pozitívnak bizonyult a transatlanti kereskedelmi és befektetési partnerség keretein belül. Körülbelül a világ termelésének felét adja ki Európa és Észak-Amerika, és a világkereskedelmének az egyharmadát, de kevesebb figyelmet ö, ö, szentelünk annak, hogy mennyire gyorsan ö, változik ez a viszony, és egyértelműen ö, kiderül a kereskedelem területén az ezzel kapcsolatos változás, mint például a befektetésekben. Ettől függetlenül az ennyire elmélyült gazdasági kapcsolat ö, is, hogyha már létezik, mégiscsak nagy valószínűséggel változni fog. Az észak-déli kapcsolat az Atlanti térség két részén úgy tűnt, hogy nagyobb ellenálló képességgel rendelkezik. Ez a gyarmatosítás és a regionális befolyási övezeteknek is köszönhető, és azért, mert különböző preferenciális kereskedelmi megállapodások vannak a GPS rendszeren belül. A latin-amerikai országok inkább az Egyesült Államokkal kereskednek, különösen, hogyha a déli részen egyre éjszakabbra haladunk, és a másik területen pedig inkább Európával kereskednek, de természetesen történeti oka is vannak, hiszen a hollandok, a franciák és a britek a Karib-tengeri részen voltak jelen. Természetesen ezek a felállások mozdulhatnak, változások lehetnek. Ez a megállapodás egyfajta keretet ad arra, hogy a privilegizált kereskedelmi kapcsolatokat fenntarthassuk az Európai Unió és a történelmi partnerországok az afrikai, karib-tengeri és csendes-óceáni térségben között. Kotonu a mentességekre alapult a diszkrimináció mentes WTO WTO rendszeren belül a gazdasági partnerségi megállapodások nagy odafigyelést kaphattak különböző területeken, és a, a legkevésbé fejlett országok természetesen az Everything But Arms rendszeren belül külön hozzáférést kaptak az EU piacához. Természetesen ez önmagában még nem kielégítő megoldás, és ezen megoldásokat a különböző bilaterális, multilaterális megállapodások felváltották. Most arról van szó, hogy már 2020 előtt talán a kotonútól el kell mozdulni, sőt az egész Ákácsi ország fogalmát is talán el lehetne hagyni, és egy olyan rendszert kidolgozni, amely kevésbé függ a gyarmati történettől, és jobban megfelel az EU fejlesztési politikájának. Közben egyre erősebb jelentőséget kap az új dél-dél közötti kapcsolatrendszer, még akkor is, hogyha ennek nincsen egyelőre központi szerepe. Ez lenne a beszédem második része. Az afrikai piacokra nagyon gyorsan eljutnak feltörő, feltörekvő ázsiai hatalmak. 2000-ben Kína az afrikai exportok 6%-át adta 2009-ben, már majdnem 20%-át. És Kína után mindig megjelenik India, Brazília, Oroszország és Törökország is. Törökországra külön figyelmet, elnézést, Indiára külön figyelmet szentelünk. Eddig az afrikai piacok indiai részvétele leginkább a földrész délkeleti részére korlátozódott, és sokkal kevésbé volt egyértelmű a nyugat és az északi részek iránti érdeklődése. Ugyanakkor, ahogy ezt Ruva Jaishankar mondja a German Marshall Fund egyik kiadványában, várható a közeljövőben, hogy a, a dél-atlanti rész is egyre inkább megjelenik India stratégiai radarján. Ennek három oka van, egy elveszett kulturális diaszpóra, az élelmiszer és üzemanyagok iránti egyre nagyobb igény, és az, hogy komoly szövetségeseket keresnek azért, hogy az északi dominanciát tudják kiegyensúlyozni, és kínai dominanciát. Tehát ki kell bővíteni a hagyományos partnerséget az EU, az Egyesült Államok és Kanada között a latin-amerikai országokra is. Nagyon sok területen így Kínával is elmélyíthetjük a partnerséget, és más feltörekvő hatalmakkal, Indiával is proaktívabban kellene eljárnunk. De ahhoz, hogy ennek értelme legyen, enne, ezen ö, bővebb atlanti partnerség nem szabad, hogy egyszerűen csak ö, egyfajta ö, védelmi ö, álláspontot képviseljen, hanem olyan előnyöket kell, hogy felajánljon, amely mindenki számára kézenfogható. fogható így érek el a beszédem harmadik részéhez. A politikai konvergencia lehetőségeiről van szó Európa, Észak-Amerika és Latin-Amerika között. Három területet szeretnék megnézni. Az egyik a fizikai biztonság, ide tartoznak nagyon eltérő területek, például a Guinei-öbölben, a kalózkodás, aztán az igen szofisztikált hagyományos fegyverek terjedése a libiai hadseregből, és a tömegpusztító fegyverek világszintű terjedése. Az atlanti közösség önmag, mindegyik része oda kell, hogy figyeljen ezen fenyegetésekre. A kalózkodás a Ginei öbölben drámai módon megnőtt közelmúltban, és a nagyon fontos ellátók ellátását fenyegeti, és a felfegyverzett katonai szereplők és csoportok tevékenysége még tovább fenyegeti a biztonságot ebből a szempontból. Az együttműködés az Atlanti térség különböző feleivel nagyon fontos szerepet játszhat ebben. A Ginai öböl programban erősebben védhetjük a különböző tengeri utakat, és további erőfeszítésekre van szükség, hogy az ellopott fegyvereket és annak kereskedelmét megállíthassuk, és a tömegpusztító fegyverek terjedését. Egy további kerül, terület, amire kitérnék, az energia és a környezetvédelem. A hagyományos ellátókkal fontos a kapcsolatot elmélyíteni, ide tartozik Venezuela, Ecuador és Mexikó, és az új vagy újonnan felhasználható föld, források ellátóival Brazíliára és az Egyesült Államokra gondolok. Ezzel az európai energiaellátás biztonságát is javítani lehet, a kihívás az, hogy a különböző kitermelési módszerekkel együtt, módszerekben együttműködhessünk, hogy a befektetéseket sok lábra állíthassuk, és nagyon fontos közlekedési hálózatokat lehet például a cseppfolyósított földgáz területén is kialakítani. Fontos, hogy közben a környezetet is védjük mind a kitermelés helyi hatásától, és általában pedig az éghajlat felmelegedés problémájára is megoldást találjunk. Itt kevesebb a lelkesedés az együttműködésre, és mégis tudatosítani kell, hogy a fenntarthatóság és a az alkalmazkodás költségeit meg kell osztani, hiszen ezek egyelőre aránytalanul inkább a fejlődő országokat terhelik. A harmadik terület a nemzetközi bűnözés és a migráció közötti kapcsolat a transatlanti közösség terjedése kihat arra, hogy egyes, egyéni szinten is jobban megerőzök ennek a kihatását. És különösen oda kell figyelni a kábítószer kereskedelemre. Kevésbé értékeljük azt, hogy az Atlanti ö, térségen belül elmozdulások vannak. 98-ban az Egyesült Államokban ugyanannyi kokaint fogyasztottak, mint Európában. Mostanra már nagyjából ugyanolyan volumenről beszélünk. Ez nem csak a latin-amerikai termelőket érinti ö, kellemetlenül, ahol a, az erőszak és a kábítószer fogyasztás rendkívül káros, hanem Európát is ugyanannyira, és Nyugat-Afrika és a Karibik térség az, ahol ők a középpontban találják magukat, és a pénzmosás és az emberkereskedelem komoly áldozatává válnak. Az emberkereskedelem és az illegális bevándorlás nagyon fontos problémák mindenki számára. Ezen tevékenységnek egy része még továbbra is egy régiókon belül található, az emberkereskedelem áldozatai Észak-Amerikában leginkább délről érkeznek, ugyanakkor nagyobb koherenciára van szükség, hogy az illegális bevándorlás ellen felléphessünk az egész Atlanti térségben, és komoly szinergiákat kell találni azért, hogy közösen tudjunk fellépni ez ellen. Szeretnénk kiemelni a már meglévő erőfeszítéseket és a siker feltételeit is. Ide tartoznak szabályozási technikai feltételek, például az információáramlás javítása és a bevált gyakorlatok meg, ö, ö, közös felhasználása. Ezek a munkavállalók vagy illegálisan, vagy emberkereskedők révén jutnak át a határokon. A politikai konvergencia potenciális területei nagyon szorosan összekapcsolódnak. A biztonság, a fejlesztés, a fenntarthatóság és az emberi méltóság kezelhető külön szakpolitikai területként, de a valóságban ezek átfedik egymást. Az a valódi kihívás, hogy hatékony kollektív fellépést támogassunk, ami a célja a transatlanti partnerség kibővítésének. Ennek alapvető építőkövei az Atlanti óceán mindkét partján a kapcsolattartás partnerei és a szükséges fórumok. E, így érkezünk el e, hozzászólásom negyedik részéhez. Elemzésünkben először is a latin-amerikai régióban elérhető potenciált e, vizsgáltuk meg. Ennek két oka van. Egyrésztről Latin-Amerikában nincs egyértelmű vezető pozícióban lévő ország. Brazília mind népesség, mind pedig gazdasági potenciál szempontjából messze a legnagyobb ország hatalmas forrásokkal és diplomáciai kompetenciával rendelkezik. Ezen kívül önbizalommal rendelkező partner mind Európa, mind pedig az észak-amerikai országok számára. Ugyanakkor Brazíliát nem fogadják el vezető szerepben, bár közeli szomszédai nagyra tartják vezetői kvalitásait. És a az országon belüli problémák is elég kihívást jelentenek, ami megakadályozza, hogy Latin Amerika hangjaként erőteljesebben lépjen fel. Ahogy a tanulmány egyik szerzője érvet, a regionális vezetői szerep már nem prioritás a brazil politikusok számára, akik inkább globális szinten szeretnének megjelenni. Nem arról amellett érvelünk, hogy Brazília visszautasítja a regionális kezdeményezéseket, hanem azt állítjuk, hogy Brazília nem fogja a szükséges erőforrásokat mozgósítani azért, hogy a változatos latin-amerikai érdekeket összehangolja. E, a második e, oka annak, hogy Latin-Amerikában keresünk e, potenciált, az intézményi jellegű. A latin-amerikai regionális intézmények igen számosak és átfedik egymást, és ez sem tudja kompenzálni az erőteljes vezető hiányát. Ezek értékes párbeszédi, párbeszédre lehetőséget adó fórumok, de nem olyanok az Európai Unió abban az értelemben, hogy nincsenek erőteljes mechanizmusok, amik a kollektív megállapodások betartatását szavatolnák. Ezen kívül kevés jel mutat arra, hogy a latin-amerikaiak olyan hatáskört ruháznának regionális intézményeikre, amilyeneket az Európai Unió élvez. Ez csak megfigyelés, nem pedig bírálat. Röviden megvizsgáljuk elemzésünkben a latin-amerikai államok közösségét, a Mercosurt, a Dél-amerikai Nemzetek Unióját és az új Csendes-óceáni Szövetséget. És míg ezek mind ígéretesek, úgy látjuk, hogy egyik sem képes az Atlanti szintéren a többi nagy szereplővel egy, egyenrangúként fellépni. Ez ugyanakkor az együttműködést nem akadályozza. Ha például a biztonsági területet vizsgáljuk, akkor az egyes, a az észak-atlanti és a latin-amerikai szervezetek között lehetne kapcsolatot teremteni. Az EBESZ megoszthatná tapasztalatát például a Dél-Amerikai Nemzetek Uniójával, kibővíthetné az amerikai államok szervezetével való párbeszédet, és szeretnénk őket jobban bevonni a NATO-ba is. A gazdasági együttműködés könnyebben megvalósítható, már csak azért is, mert a Nemzetközi Valuta Alap és a Világbank már magában foglalja ezeket a fontos szereplőket. Itt nem is a kapacitás, hanem a legitimitás okozza a problémát, különösen Brazília szemében. Nincs, nincs most arra szükség, hogy belemenjünk a részletes érvelésbe. A képviseleti struktúrát meg kell változtatni, és ezeknek az intézményeknek az egyezményeit is. Elég elmondani azt, hogy ezek akadályozzák a transatlanti partnerség bővítését, hogyha nem hajtunk végre reformokat. Rámutatunk egy olyan tervezetre, ami kiegyensúlyozottabbá tenné a képviseletet ezekben az intézményekben. Nem annyira a konkrét formula fontos, hanem a politikai akarat a változás elfogadására, különösen Európában, de az Egyesült Államokban is. Az ensz kapcsolatban ugyanezt lehetne elmondani. Az ENSZ szervezeteinek reformja nem akadályozza meg az ENSZ-et abban, hogy pozitív hatást fejtsen ki a dél-atlanti vagy az atlanti térség egészében. Még ha ellentmondásos is, a multilaterális intézmények és kormányközi szervezetek a legjobb területei a kollektív fellépés támogatásának. Kiemeljük a tengeri biztonságot, a természeti erőforrások kiaknázását, a környezetvédelmi fenntarthatóságot, a gazdasági fejlődést és a konfliktus megoldást. Ezeken a területeken az ENSZ különösen értékes módon vehetne részt. Fontos a már hozzáférhető erőforrásokra építeni. És ez a beszédem utolsó része. Az AFET titkársági kollégák azt kérték, hogy konkrét ajánlásokat fogalmazzunk meg nem csak az Európai Parlament, hanem más szereplők számára is. Öt stratégiai része van ennek, ezek nem csupán operatív jellegűek, hanem célokat is megfogalmaznak. Az első elem a felhatalmazásra irányul. Ha önök egyetértenek abban, hogy Latin Amerika nem ugyanolyan kohézióval rendelkezik, mint Európa, az Egyesült Államok és Kanada, akkor fontos ezt megváltoztatni az egyenlő partnerség érdekében. Amellett érvelünk, hogy a regionális vezetésben Brazíliára kellene koncentrálni. Ez nem meglepő választás, hiszen az Európai Uniónak már 2007 óta stratégiai partnersége van Brazíliával, és az EU-Brazil üzleti csúcs közös nyilatkozata prioritások között első helyen sorolja fel a szorosabb együttműködést az Európai Unió és Brazília között a többoldalú fórumokon. Azok, meg kell teremteni azokat a feltételeket, amelyek mellett a brazíliai vezető szerep elfogadásra kerül. És meg kell kettőzni az erőfeszítéseket a kapacitásépítésre a latin-amerikai regionális szervezetekben, hogy a kisebb országok is hallathassák a hangjukat. A dél-atlanti térségben új belépőket is támogatni kell a fórumokban való részvétele, például Kínát és Indiát. Ugyanakkor alá kell húzni annak a fontosságát, hogy a transatlanti partnerség eszköz és nem cél. És itt lesznek igen fontosak a más stratégiai elemek. A biztonságot illetően azt állítjuk, hogy a szélesebb körű transatlanti partnerség azt jelenti, hogy közösen kell felelősséget vállalni a régió problémáiért, fontos az átláthatóság és az információ áramlás. Követni kell azokat a pénzügyi áramlásokat, amelyek az illegális tevékenység és a határokon átnyúló szélsőséges tevékenység velejét jelenti, és fontos a jogállam is. A fenntarthatóságot illetően jobban meg kell osztani a terheket és a költségeket, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és a fenntarthatóbb erőforrás használat mellett. Fontos, hogy bizonyítékokon alapuljon a szakpolitika, és a kutatási erőfeszítéseket is támogatni kell. Az egyenlőséget illetően a migráció és a fejlesztés emberi dimenzióját hangsúlyozzuk, jobban meg kellene osztani az információkat és közös szabályokat kellene alkotni. De figyelnünk kell arra is, hogy a politikai intézmények stabilak legyenek, a civil szervezetek pedig igen fontosak, mert ők biztosítják az elszámoltathatóságot. Az utolsó stratégiai elem eh, szélesebb értelemben vizsgálja a kihívásokat. Felhívja az Európai Uniót, hogy teremtse meg azokat a feltételeket, melyek mellett az Atlanti Partnerség valamennyi résztvevője felelősséget vállalhat a kihívásaiért. Az Obama adminisztráció ezt hátulról, háttérből történő vezetésként apostrofája. Hangsúlyozzuk azt is, hogy igen fontos a latin-amerikaiak hangjának meghallása is. Ref, meg kell reformálni az ENSZ intézményeit, és elfogadni, hogy a latin-amerikai regionalizmus más, mint az európai integráció. A végső javaslatunk pedig az 50 éves német-francia barátsági szerződésből kölcsönzött. Ez a dokumentum arra emlékeztet minket, hogy a politikai együttműködés mellett az oktatás és kultúra is igen fontos. Európa és az Egyesült Államok már hossz, hosszas tapasztalattal rendelkezik az ilyen partnerség előnyei terén. Szeretnénk elmélyíteni a dél-atlanti térség országaival is ezt a fajta kapcsolatot. A tartós partnerséget nem az elit és nem is egy generáció alatt építi fel. Nem csak kereskedelem és beruházás kérdése ez. Ehelyett ez egy szélesebb körű szociális társadalmi folyamat, ami generációkon át is eltartat. Ugyanakkor megéri az időt és a befektetett erőfeszítést. Köszönöm a figyelmet. Thank you very much, Professor Jones. Uh, Köszönöm szépen, Jones professzor. Van kolléga. Köszönöm a professzornak a tanulmányt és annak bemutatását. Egy munkadokumentumot láthatunk, ami összefoglalja ezt a jelentést. És akárcsak a jelentés, ez is két részből áll. Egy részről az úgynevezett klasszikus transatlanti kapcsolatokat írja le, az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti kapcsolatokat. Másrésztről pedig egy globálisabb, szélesebb körű transatlanti kapcsolatot körvonalaz, ahogy azt Jones professzor is mondta. Jones úr hozzászólása, hozzászólásánál én rövidebben fogok beszélni, és csak a második részre, a globális kilátásokra térek rá. A legutóbbi években a transatlanti térség, hogy úgy mondjuk, divatba jött, az Európai Bizottság mellett a marokkói kormány is elindított egy programot, és konferenciákat szerveztek legutóbb éppen az elmúlt év decemberében. Tehát az utóbbi időben egyre inkább fokozódik az érdeklődés ez iránt a térség iránt. Az alapgondolat az, hogy az Atlanti térség, és nem csak az Észak-Atlanti, hanem a Dél-Atlanti is olyan kihívásokat támaszt, amiket a lehető legjobban kell megoldani, méghozzá az együttműködésen alapulva. Közös felelősségre van szükség. És ezekben a jelentésekben, tanulmányokban, amelyek az elmúlt három évben készültek, szintén ez körvonalazódik. Ez egy hatalmas terület, és olyan hatalmas fejlődő országok találhatók itt, mint például Brazília, Dél-Afrika vagy Nigéria. Ne feledkezzünk meg Mexikóról sem, de ahogy Jones professzor is rámutatott, a mi fontos érdekünk az, hogy a transatlanti országok, és ahogy említettük, hogy Kína és India is nagyon fontos, tehát ezeknek az országoknak meg kell jelenniük a globálisabb szintéren is. az Ázsia és csendes óceáni eh, térség országai iránt is eh, igen nagy az érdeklődés. Eh, számos olyan szervezet, think tank és kutatóintézet van, amely nem csak az Ázsia és csendes óceáni térségről beszél, hanem globálisabb szemléletet tett magáévá. Az Európai Unió és az Egyesült Államok a legfontosabb szereplők a transatlanti térségben és igen, fontos, hogy ők is globálisan szemléljék ezt a kérdést. A jelentés egyik legfontosabb kérdése, hogy kik lesznek az, azok a szereplők, akikkel beszélünk, akikkel közösen dolgozunk. És a második kérdés, hogy milyen mechanizmusokat fogunk alkalmazni. Először is, hogy kik lesznek ezek a szereplők. A latin-amerikai térségnek történelmi kapcsolata van Európával, és egyre erősebbek a gazdasági kötelékek is. A legutóbbi években az érdeklődés megnőtt ugyan, de nem sok konkrétum született. Mit lehetne tenni? Először is a konvergencia. Jones professzor is elmondta, a biztonság, az energia, az illegális kereskedelem, a fegyver és a drogkereskedelem, illetve a klímaváltozás, a milleniumi fejlesztési célok. A biztonságot már említettem és azt gondolom, hogy a globális vezetés, illetve az ENSZ reformja, bár az észak-atlanti szereplők itt kisé külön területet képviselnek, és egyetértek profe- Jones professzorral abban, hogy ezek a legfontosabb témák. És aztán itt van még a gazdasági és a társadalmi dimenzió is. Számos gazdasági kereskedelmi megállapodás van már érvényben az Európai Unió és a transatlanti országok, illetve Kanada között. Az Egyesült Államoknak is számos amerikai országgal van szerződése a NAFTA keretén belül, illetve Kolumbiával, Perúval és Csillével. És hamarosan további tárgyalások fognak kezdődni. Itt háromszöget kellene alkotni, az Európai Unió, az Egyesült Államok, Kanada, illetve Mexikó, valamint a dél-amerikai államok között. És a jövőben nagy gazdasági és kereskedelmi háromszögesítést kellene végrehajtani. Ami pedig a parlament és az AFET hatásköreit illeti, azokat nem akarom túllépni, de szeretném hangsúlyozni, hogy a jövőben mik lesznek a legfontosabb feladataink. A második aspektus, hogy milyen mechanizmust kell alkalmaznunk. Azt gondolom, hogy ezt a latin-amerikai partnerekkel kellene megbeszélni, de az integráció és a koordináció latin-amerikai szinten igen fontos, ezt meg kell beszélni és ki is kell használni. vannak itt van például az UNASUR, de vannak más kisebb földrajzi kiterjedési szervezetek, például a Mercosur, az Andoki Közösség, a Karikom és a Csendes-óceáni Szövetség. És meg kell vizsgálni, hogy ezen struktúrák közül melyikkel lehet fokozatosan, apránként párbeszédet kezdeni. A másik oldalról az európaiak és észak-amerikaiak rendelkeznek egy olyan hagyományjal is, ami nagy csúcstalálkozók során dönti el a fontos kérdéseket. Washington és Brüsszel között kommunikációra lenne szükség az ilyen csúcstalálkozókkal kapcsolatban is. ezek a A latin-amerikai medence afrikai peremén afrikai országok találhatók. És itt már nem is háromszögről, hanem négyszögről beszélünk az Európai Unió, Amerika, Afrika és Dél-Amerika között. És vannak olyan a fegyverkereskedelem eh, területén, ahogy eh, Jones professzor is mondta, ezen kívül a globális irányítás, a klímaváltozás és az intézményi szintű együttműködés is fontos. Itt az atlanti és a globális együttműködésnek eh, hozzáadott értéke lehet. Aztán itt van az Malival és az Afrikai Unióval kapcsolatban olyan fontos ebesz, és a globális atlanti perspektíva még természetesen nyitott kérdés, mindannyian tudjuk, hogy itt vannak korlátok, és ezeket Jones professzor is kiemelte, de mindez egy nagyon összetett téma. És még itt meg kell határozni az atlanti együttműködés konkrét irányvonalait, de alapvetően egyelőre a saját problémáira és a régióközi kapcsolatokra fókuszál Latin Amerika is, és nem a globális szintre. Azt gondolom, hogy apránként el kell kezdenünk az ezzel kapcsolatos munkát, és ki kell alakítani azt az érzetet bennük, hogy egy nagy latin-amerikai közösséghez tartoznak. Azt gondolom, hogy Jones professzor jelentése gazdagítani fogja mi munkánkat, és az én jelentésemet is. Itt a, az jelentésem első része a kétoldalú EU-USA kapcsolatokra világít rá. Ezzel nem fogom önöket untatni, elolvashatják a dokumentumban. Kétoldalú szempontból nagyon fontos kapcsolatról van szó, és a néhány nappal ezelőtt elindult tárgyalási folyamat szintén nagyon pozitív irányba mutat. Mindkét transatlanti partner részéről szükség van arra, hogy a globális eseményekhez igazodva változtasson saját működésén is, és szoros koordinációra is szükség lesz, hiszen az aktuális témák, Szíria, Afganisztán, Kína, Oroszország, Mali, az arab tavasz. Tehát mindezek a problémák szükségesé teszik a koordinációt az Észak-Atlanti szereplők között. A 2009-es előző jelentésemben azt mondtam, hogy egy transatlanti politikát kellene létrehozni, és ezt a két szereplőnek közösen kellene kidolgoznia. A transatlanti párbeszéd stratégiai fontosságú, és úgy tűnik, hogy itt még vannak hiányosságok. Az Európai Uniónak valódi mm, biztonságpolitikára mm, és biztonság és védelmi politikára van szüksége azért, hogy hiteles szereplő lehessen az Egyesült Államok számára. Mindezt a költségvetési megszorítások időszakában kell végrehajtani, és mivel az Egyesült Államok doktrinája jelenleg a háttérből való vezetés, más, a világ más részeiben is ezt tekinti prioritásnak. Végül pedig Említettem a eh, TLD-t, a parlamentek közötti párbeszéd eh, igen fontos eszközét. Nem kívánom önöket tovább untatni. Azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy Jones professzor gondolatait meghallgassuk. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen mindkét előadónak ezt a bevezetést. Azt hiszem, hogy fontos téma ez, amely a következő időszakban elkísér majd minket, és amire befolyással kell lennünk, fontos, hogy a transatlanti kapcsolatokat ne csupán az EU és az USA viszonylatában értelmezzük, hanem szélesebb körben, Latin Amerikára is kiterjesztve. Úgy vélem, hogy itt a transatlanti te, ö, kereskedelmi zónát illető tárgyalásokban nem vagyunk ugyan illetékesek, de be kellene minket vonni. Itt nem csupán a vámokról, hanem a nem tarifális kereskedelmi akadályokról is szó van, ugyanis itt a stratégiai hatást én legalább olyan fontosnak tekintem, mint azt, hogy gazdaságpolitikai szempontból milyen eredmény születik ezen tárgyalásokból. Tehát itt azt hiszem, hogy a hidegháború befejeződéséhez lehet hasonlítani ezeket a tárgyalásokat, legalábbis jelentőségüket illetően, és az érdekek összekapcsolása mindenképpen erősítendő, itt gazdasági területen is előre kell ezt vinni a transatlanti piacon, amihez, ahogyan elhangzott, más országok is csatlakozhatnak. Észak-Amerika, Dél-Amerika, az USA. A dráma olyan változó világra tekintettel, illetve azt vizsgálva, hogy egyre nagyobb a jelentősége a gazdasági növekedésnek és a biztonságpolitikai képességeknek, Nos, ez rendkívül érdekfeszítő politikai jelentőségű téma. Azt hiszem, hogy ebben az összefüggésben úgy vélem, hogy ezen vámuniót sem tudjuk elérni, hogyha nem lesz egy általános politikai szándék és nyomás erre irányulóan. A bizottság részéről a kereskedelem politikai szakértőknek figyelembe kell ezt venniük, mert egyesek akadályozzák ezen hatás elérését. Noha a Vámuniónak nagyon messze menő politikai dimenzió is lennének. Franka úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani Jones professzor úrnak tanulmánya bemutatásáért, valamint Milan Mon jelentéstevőnek munkadokumentuma bemutatásáért. Ezt a munkadokumentumot szokásos fegyelmével készítette el, témája jelentős, ahogyan a szakbizottság elnöke is elmondta. Emlékeztetni szeretnék Barozó bizottsági elnök úr szavaira, amelyek ebben az évben hangzottak el, ő azt mondta, hogy a sötét perspektívák ellenére az euróval kapcsolatban az euró nem omlott össze, Görögország sem hagyta el az euróvezetet, és Európa továbbra is tanúbizonyságot tesz arról, hogy fontos szereplő a nemzetközi szintéren 500 millió fogyasztóval ugyanazt a valutát használjuk, és fő exportőrök vagyunk továbbra is az áruk, illetve a szolgáltatások területén. Jones úr eh, beszélt ezekről az aspektusokról. Itt eh, Barózóval is beszéltünk az új pénzügyi perspektívákról, és eh, itt ez a fejezet 3%-kal fog növekedni, illetve az erre szent költségvetési források a következő több éves pénzügyi keretben. Latin Amerika, Santiago de Chile vonatkozásában emlékeztetni szeretnék arra, hogy a karib térség több mint 25%-kal veszi ki részét ebből az ágazatból, és itt az állampolgárok számát tekintve egy harmada ezen térség lakossága az USA lakosságának. Mexikó egy stratégiai jelentőségű partner, kereskedelmi egyezményt írtunk alá velük Csillével is, decemberben ratifikáltuk Közép-Amerikával a kereskedelmi megállapodásunkat, Kolumbiával, Peruval úgy szintén Brazíliával még a kereskedelmi aspektus hiányzik. Mostanáig nem volt lehetséges társulás egyezményt kötni az EU és a Mercosur térség között. Tehát most áttérünk egy globális agendára, a bilaterális agendáról. Nem csupán a bilaterális agenda témái merülnek már fel itt, hanem a globális témák, a környezetvédelem, az emberi erőforrások, a ter- terrorizmus, a szervezetbűnözés elleni küzdelem. Jones úr adatokat szolgált a kábítószerfogyasztásról Európában, illetve az USA-ban. Itt ugye zajlik a vita a kábítószer legalizációról. Az USA-ban a kokainfogyasztás radikálisan csökkent, ezt láthattuk az utóbbi időben. Aztán itt vannak a migrációhoz kötődő problémák, és nagyon sok egyéb téma, amelyek globális perspektívával rendelkeznek. Ebben a kontextusban, elnök úr, világosan ki kell jelentenünk, hogy új adatok is felmerültek, a világot most már nem a G8-ak kormányozzák a globalizáció időszakában. G20-ak találkozóján Moszkvában három latin-amerikai ország is jelen volt. Senki nem gondolta egy idővel ezelőtt, hogy Kína Latin-Amerikában fog beruházni, vagy akár az USA-nak vagy Európának kölcsönöz pénzt Itt most már nem a menheteni felhőkarcolókról esik szó, hanem sokkal inkább a Sánkhájban található felhőkarcolókról. Bill Gates ö, már nem a leggazdagabb ember, hanem egy mexikói úrember, a leggazdagabb ember a világon. Kínában egyre, Kínának a jelentés, jelenlét egyre erőteljesebb. Latin Amerikában nagyon agresszív módon lép fel, már Argentina második legfontosabb kereskedelmi partnere, és azt mondják az elemzők, hogy 2015-ig Kína első vagy második partnere lesz Latin Amerikának Európa helyébe lépve. Európa fő beruházó Latin Amerikában első vagy második Csillében, illetve a Mercosur térségben, és Kína mert itt van a nyakunkon, nem sokára megelőzhet minket. Tehát nagyon helyes a beállítás ennek a problémának. Itt komplementer jelleget kell keresni a transatlanti viszonylatokban, tehát itt ez egy háromszög, ahol is a szerepek jelenleg rosszul vannak elosztva. Érdekes lenne megnézni a szabadkereskedelmi övezet megerősítését az USA, illetve az EU között. Nem ugyanolyan ritmusban ö, zajlik ez a, trasz, a csendes, az atlanti óceán két ö, ö, oldalán. Például Texasban a beruházásokat megnézve Kína többet ruház be, mint amennyit Japán az USA összes államában. És ez megmutatja, hogy milyen nagy jelentésségű az EU, illetve az USA közötti kapcsolat. Tehát keresni kell a NAFTA egyezmény, illetve az USA és a latin-amerikai országok közötti szerződések komplementaritását annak érdekében, hogy a helyzet kiegyensúlyozottabbá váljék a transatlanti háromszögben. Van itt egy nagyon fontos adat, John Sur is rámutatott, azaz az új szereplők re utalt, akik belépnek a latin-amerikai integrációs folyamatban, folyamatban. a Riói csoportot már új társulás váltotta fel, és láthattuk, hogy megszülettek más szövetségek is, mint a Csendes óceáni Szövetség. Tehát Latin Amerika már bizonyosan nem periféria, hanem középpont a világgazdaság és súlypontjának áthelyeződését tekintve. Tehát az itteni elemzéseink esetében is figyelembe kell venni ezeket az adatokat, és jobb egyensúlyt kell teremteni a transatlanti kapcsolatokon belül, amelyeknek be kell vanniuk az USA-t, az EU-t és a latin-amerikai térséget. Thank you, Mr. Chairman. I'm sorry I couldn't hear. Köszönöm, elnök úr, elnézést. Milan Mon kollégát nem tudtam meghallgatni, máshol voltam, de eh, Jones professzor eh, előadását eh, nagyon érdekesnek találtam, és biztos, hogy ez megerősíti majd Milánban munkáját. Szeretném kiemelni, hogy mennyire támogatom a három oldalú együttműködés fogalmát a latin-amerikai országokkal és a délatlanti térséggel. Különösen eh, Brazília szerepét szeretném kiemelni, amit Brazíliának be kell töltenie mind a biztonság, mind a globális szabályozás területén. A kérdésem Jones professzor felé az lenne, hogy ön szerint milyen potenciálja van annak, hogy az EU Egyesült Államok kereskedelmi és befektetési megállapodás létrejöjjön az EU és az Egyesült Államok között. És ezen kibővített együttműködés eredményeként a latin, latin amerikai országok és Brazília között milyen kihatása lehet ennek a globális szabályozása. Nem csak gazdasági és kereskedelmi szempontból, hanem a biztonsági szempontból is. Ön megemlítette hogy az ENSZ reformja milyen jelentős és fontos, és egyetértek, hogy Brazília, Brazíliával kapcsolatban az ENSZ biztonsági tanácsának a reformja rendkívül fontos, és nem szabad, hogy csak erre koncentráljunk, hiszen természetesen ez korlátozza a mostani rendszer korlátozza az ENSZ biztonsági tanácsának a legitimitását. Ez természetesen az EU menetrendjén kell, hogy szerepeljen. És ami pedig a legitimitást illeti, ön arról beszélt, hogy ázsiai hatalmak, egyebek között Kína, ide inkább megjelenik Afrikában. Érdekesnek tartom, hogy éppen most azt látjuk, hogy az Egyesült Államok visszavonul érthető okokból talán technológiai szempontból is érthető okokból, egy nagyon fontos bázisról az Atlanti-óceán közepén, a Flages Azori szigeteki bázisáról, és közben nem látjuk, hogy az Európai Unió a helyébe lépne. Éppen ellenkezőleg hírek vannak arra vonatkozóan, esetleg Kína jelenik meg ott meg, hiszen Kína már a világ minden pontján megjelenik, és senki sem reagál erre az Egyesült Államok és Európa sem reagál erre a helyzetre. Ezért szeretném az ön véleményét megismerni ezzel a kérdéssel kapcsolatban. És szeretném, hogyha részletesebben beszélnénk arról az ajánlásáról, mi szerint közös erőfeszítésre van szükség a pénzügyi áramlások nyomonkövetésére, amelyet a szervezet bűnözés és a terrorista tevékenység használ fel, amely elterjedőben van a dél-atlanti térségben, különösen pedig a nyugat-afrikai országokban. Az Egyesült Államokban már van erre vonatkozó jogszabály, természetesen tudjuk, hogy milyen problémák vannak ezen jogszabály végrehajtásával kapcsolatban. Ehhez hasonlatos az EU-ban nincsen Ön szerint milyen előnyei lennének annak, hogyha ezen a területen nagyobb lenne az interakció? Uh, thank you, Chairman, and thank you, Jones, and also. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük az elhangzott uh, felvetett gondolatokat. Érdekesnek uh, tartom, hogyha megnézzük 2025-2030 perspektíváját, a latin-amerikai közösséget úgy lehet leírni a latinországok globális rendszerében a latinországok szerepét hogyan lehetne leírni. Három gondolatot szeretnék ezzel kapcsolatban felvetni. Először is a transatlanti kereskedelmi és befektetési partnerség a kereskedelmi, a pénzügyi szolgáltatásokra kell, hogy koncentráljon, és akkor fő elem lehet a globális rendszerben, és esetleg más hasonló kezdeményezésekhez vezethet a 2020-as célok között. Természetesen ezzel kapcsolatban egy újabb jelentés készül, de azt gondolom, hogy a kiberbiztonság kérdése az a NATO és az EU foglalkozik ezzel, és természetesen az EU Egyesült Államok beli kompetenciát is szeretnénk ezzel kapcsolatban kialakítani. Tehát azt szeretném tudni, hogy bármilyen atlanti struktúra jövőben mm, mennyiben fog függeni természetesen az EU és az Egyesült Államok gazdasági kapcsolataitól, ezt már kiemeltük, de két elem lenne érdekes azzal kapcsolatban, hogy az atlanti országok hogyan tudnak fejlődni. A marokkói ülésen elhangzott, amit a főképviselő, a főbiztos szervezett november végén, ahol én is ott voltam. Az egyik, hogy közgazdászok és szakemberek hálózatait kell kialakítani. Sajnos részletesen nem olvastam végig a tanulmányt, de az előadást meghallgattam most délelőtt. Talán központi bankárok és más szakemberek részlételével lehetne ezt kidolgozni, és komoly közösség van kialakulóban a transatlanti rendszeren belül a ö, hírszerző ö, ö, és a politikai elemző intézetek között, az Egyesült Államok és Európa között, és így láthatnánk, hogy milyen irányokba mutat a közös érdek, tehát hogyha csak egyenként foglalkozunk ezekkel, akkor nem igazán tudunk erre fókuszálni. Az utolsó megjegyzésem, hogy hiányzik ebből nekem a nagy jövőkép regionális csoportokat megnézhetjük itt és ott és bárhol, de hát miért nem akar valaki egy atlanti APEC gondolatával előállni a vezetők csúcs találkozójára sor kerülhetne mondjuk évente a szeptemberi ENSZ közgyűléssel párhuzamosan, és akkor egyszerűbb megszervezni, és ezáltal akkor láthatóbbá is válna ez az egész célkitűzés, hogyha csak az alpontokkal foglalkozunk, akkor ez nem biztos, hogy elérjük, de hogyha valakinek van egy ilyen jövőképe, és készen áll arra, hogy ezt hordozza is, ezt az üzenetet, talán Barozó úr is ezt az üzenetet hordozta a marokkói ülésen, hogy egy ilyen transatlanti hálózatot szeretnének kialakítani. Szeretném, hogyha ez a jelentésünkben is megjelenne, hiszen ez egy szabad gondolkozási rendszer, de én szeretném, hogyha 2030-ra már ezt az atlanti apeket kialakíthatnánk, és ezt most kell kezdeni, ezt a munkát. Uh, Mr. Butikofer, you have the floor. Butikofer úr, szó. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm mindkét előadónak. Milyen Mon úr nagyon érdekes feladattal bír, ugyanis Egyrésztről beszélt a transatlanti kapcsolatok továbbfejlesztéséről, ahogyan ezeket ismerjük, és másrésztről pedig ösztönzést adott a transatlanti kapcsolatok újra definiálására arra vonatkozóan, illetve szélesebb alapokra helyezésére vonatkozóan. Azt hiszem, hogy ez csak akkor sikerülhet, hogyha ezen játszmak mindkét oldalát úgy játszuk, hogy ne keletkezzen ellentmondás a két elem között. Milyen Mon és James Ellis épp az imént említette, elmondta, hogy nincs globális vízi a transatlanti kapcsolatok tárgyában, ez nyilvánvaló, ugyanakkor hozzá tenném, hogy nem is lehet atlanti vízió, látásmód, hogyha nincs átfogó megközelítésünk a transatlanti együttműködés vonatkozásában hogyha ezen nagyobb eh, atlanti medence eh, fontos tényezőt, mégpedig Afrikát nem veszem figyelembe potenciális eh, szereplőként, hanem csak egyfajta tárgyként kezelem, csak azért, mert a kínaiak megpróbálnak, megpróbálják ott megvetni a lábukat, akkor nem tudom elképzelni, hogy hogyan is nézhetnek ki egy atlanti vízió. Milyen mon említette a Global Governance-t, mint közös témát, osztom ezt a véleményt. Hogyha elképzeljük, hogy egy Global Governance a nyersanyagpolitika fontos területén hogyan nézhetnek ki, akkor nagyon gyorsan ahhoz az eredményhez jutunk, hogy Afrika részvétele nélkül ez egyáltalán nem elképzelhető. És egy ilyen transatlanti perspektíva más területeken sem fog megfelelő jelentőséggel rendelkezni, illetve stratégiai jelentőséggel, amiről James Ellis szólt, ha nem lesz egy pán-atlanti, egy össz-atlanti kezdeményezés. Tehát ez a három tengely, ami, ö, amely elképzelésnek itt van néhány barátja, úgy tűnik. Nos, ez... Sagen. Ö, denn denn die Zeit ist längst vorbei, äh, dass... Äh, Nos, ez azt jelenti, hogy vége annak az időszaknak, amikor az éjszaka gazdag dönthetett arról, hogy mely kiválasztott déli országok vehetők fel az úgynevezett elit klubba. Most már a dél-dél kapcsolatok is nagy lendületet nyertek, például Dél-Amerika és Afrika között, és így a három tengely megközelítés még bizonyos a stratégiai perspektívával bírhat. Figyelnünk kell arra is, a transatlanti politikai tanács elképzelésénél, hogy szerintem már kezdetektől meg kell ezt nyitni a dél-atlanti térség előtt is. Ebben az összefüggésben, ahogyan Brokkor is szólt róla, Figyelni kell erre a szempontra, a transatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségi egyezményről szóló tárgyalásoknál is. Tehát itt meg kell vizsgálnunk, hogy kezdetektől hogyan lehet azt elkerülni, hogy ez egyfajta kizáró szövetség legyen az atlanti országok déli része, részével szemben. Elnök, még hárman kértek szót és jelezték már nekem, hogy a teremben már jelen van Christian Berger úr, aki az Afrikával, afrikai térséggel és délkeleti térséggel foglalkozó terület felelőse, tehát kérem, hogy mindenki maximum két percben szóljon hozzá, hogy aztán a következő pontot is időben el tudjuk kezdeni, amely nagyon érdekes lesz. A következő felszólaló Szijevics kolléga. Köszönöm szépen. Nagyon jó, hogy az elnök által említett elvek már mindjárt a vita elején felmerültek, mert azok, akik a sorukra vártak, nehezebben tudják a hozzászólásukat megszerkeszteni. Nagyon jó volt ezt a két prezentációt meghallgatni. Azt gondolom, hogy az előadónk, illetve Jones professzor előadása is egy olyan fogalmat szeretne meghatározni, ami már épp eléggé meghatározott a politika és a diplomácia nyelvében. Számomra a transatlanti kapcsolatok visszatérve ahhoz, amit valójában jelentenek, hagyományosan az észak-atlanti területre vonatkoznak. Természetesen ezt ki lehet terjeszteni, hiszen említették Kínát is, és az Atlanti-óceánnak van déli pereme is. Ez elég egyértelmű, de amikor transatlanti problémákról beszélünk, nem lehet az egész világ problémáit megoldani. Ez nem lenne valószerű, ezt nem lehet megtenni. Az EU és az Egyesült Államok, valamint Amerika északi része közötti kapcsolatokat illetően felhívnám a figyelmet arra, hogy a nato egyszer sem említették a beszámoló során. És számomra igen árulkodó az, hogy a biztonságról beszélve megfeledkezünk egy létező intézményről, aminek van egy nagyon kézzelfogható dimenziója is, és ami a múltban már bizonyította a hozzáértését. És hiányzik még egy nyilvánvaló megjegyzés, a transatlanti és északatlanti kapcsolatok válsága ugyanis az amerikaiak hátat fordítottak Európának. Úgymond elhagyták a régi feleségüket, és új vonzó kapcsolatokat keresnek például Kínában és a világ más részein. Ez részben a biztonságot fenyegető kockázatok miatt van. Tehát ha úgy értelmezzük Obama elnök beszédét, hogy a transatlanti kapcsolatokat fel kell éleszteni, akkor öt olyan területet tudnék mondani, ahol az Egyesült Államokkal és Kanadával közösen tenni kell valamit. Az első az emberi jogok, a szabadságjogok és a közös szakpolitikák. Aztán itt van a környezetvédelem. Itt még nincsen közös álláspont. És továbbra is problémák vannak az Egyesült Államokkal, illetve azzal, ahogy ők értelmezik a környezetvédelmet a világon. A második az energiapolitika. A józanészen alapuló és a hosszú távú politika igen vonzó lehet Európa számára. A harmadik az, hogy az Egyesült Államok egyfajta enfant működik, és az akta során megmutatta, hogy az Atlanti-óceán két partján eléggé másképp látják ezeket a kérdéseket. Végül pedig eh, hogyan beszélhetünk közös megközelítésről, ha egyes európai országok polgárait másképp kezelik, amikor az Egyesült Államokba látogatnak. Ha az Atlanti-óceán mindkét partját nem sikerül mozgósítani, például a közel-keleti politika, politikával való foglalkozásra, akkor először a kettőjük közötti kapcsolatot kell megoldani, nem is beszélve arról, hogy Brazíliára és Dél-Amerikára is kiterjesszük ezeket a kapcsolatokat. Kelem kolléga. Azt gondolom, hogy a transzatlanti együttműködés tágabb körű jövőképe rendkívül üdvözlendő és szükséges, ahogy azt Jones professzor is kiemelte. A jelenlegi kapcsolati mechanizmus és mechanizmusok nem felelnek meg a mostani évszázad kihívásainak. Ön nem szándékos következményeiről is beszélt a globalizációnak, amelyre szintén reagálnunk kell, és hogy a szereplőknek felelősséggel kell eljárniuk. A kérdés az, hogy a nemzetközi együttműködés területén is felelősséggel kell fellépni, nem csak a saját ország vagy régió szempontjából. És az előrelépés szempontjából kulcsfontosságú az EU Egyesült Államok együttműködése. Éppen ezért a tágabb jövőkép a transatlanti együttműködésben megerősítheti a hitelességet, hogyha az EU és az Egyesült Államok sikeresen le tudja zárni a tárgyalásokat a szabad kereskedelmi megállapodással kapcsolatban. És ahogy milyen mond kolléga is megemlítette, fel kell készülnünk arra, hogy növelni kell a befektetést a közös biztonsági és védelmi politikába, hogyha szeretnénk hitelesek maradni. Ami azt a javaslatot illeti, hogy politikai tanácsot hozzunk létre a transatlanti kapcsolatokkal kapcsolatban, kapcsolatok területén, azt gondolom, hogy ezt támogatnunk kell, ezt a felvetést. Egyetértek azzal, hogy ezt Nyitva kell tartanunk a latin-amerikai országokkal kialakítandó kapcsolatokra is, ahogy azt kollégám javasolta. Egy kérdésem lenne Jones professzor felé. A kalózkodásról, a kábítószerkereskedelemről és más pontokról is beszélt, de a kiberbiztonsági kérdéseket nem vetette fel. Ez egyre nagyobb jelentőségű terület, és rendszeresen beszélünk a tárgyalásaink során a transatlanti jogalkotókkal erről a témáról. Ön szerint a kiberbiztonsági problémát le kell -e fedni, és irány kell -e ennek adni ebben a kontextusban? Fel kell -e hívni a partnereinket arra, hogy minimum szabványokat kövessenek megfelelő magatartásbeli magatartási kódexeket kellene kialakítani, vagy bármilyen iránymutatást követniük. Tanok úr. Köszönöm, elnök úr. Mindig is érdekel, amikor nagyobb keretbe szeretnénk foglalni a vitákat, és ami a transatlanti kapcsolatokat illeti, hogy ezen javítani kell, meg kell erősíteni, és különböző kreatív ötletekre van szükség. Természetesen Latin Amerikát is be kell vonni, és hát Latin Amerikát én rendkívül erősen védem. Nálunk, a mi országunkban nem ugyanazok a kapcsolatok, mint a spanyol vagy a portugál kollégáknak, és persze a karib-tengeri terület ezzel is az országomnak komoly kapcsolatai vannak, és még független területei is vannak ott, úgyhogy nem szabad megfeledkezni a karib-tengeri születekről, és Kanada persze a Commonwealth részét képezi, úgyhogy rendkívül érdekes és vonzó geometriák, geometriai formák léteznek Észak- és Dél-Amerika és Afrika és Európa között. Azt gondolom, hogy a veszély ebben a vitában az, és Kelem kolléga erre utalt már, hogy kicsit felvizeződik a vita a konkrét témával kapcsolatban, mert rendkívül sok irányú lehet, és ezért aztán esetleg elveszíti magát a lényegét. Az elmúlt hetekben az EU Egyesült Államok ötlete sok figyelmet kapott a sajtóban. Ezek nagy gazdasági hatalmak, és a gazdasági kérdés az, amely politikailag, is és ez őszinte leszek most, az én országomban a közvéleménykutatásban csak a lakosság 30%-a szeretne bent maradni az EU-ban, és a következő években népszavazás lesz erről. Tehát nagyon fontos az Egyesült Államokkal kialakított kapcsolat a közvéleményben, az a kapcsolatban, hogy az EU tagsága mit hozhat számunkra. És azt gondolom, hogy az EU mínusz Egyesült Királyság ugyanolyan kapcsolatot ápolhatna az Egyesült Államokkal vagy Kanadával, mint hogyha benn maradunk. Tehát ezért én mindenképpen azt szeretném, hogyha ezzel foglalkoznánk, és ez egy nagyon fontos építőelem. Obama elnök és egyre több politikus beszél arról, hogy az EU-Egyesült Államok beli kapcsolatok erősítése nagyon hasznos lehet. Tehát ez az én hátterem. Elnézést, Jones professzor, nem tudtam meghallgatni az előadását. Az Egyesült Királyságról, Indiáról beszélt, és a mi sajtónkban sokat foglalkoznak ezzel, és eléggé vegyes üzenetek vannak, miszerint az EU-India szabadkereskedelmi megállapodásnak a bevándorlással is foglalkoznia kellene, ami a hivatalos kapcsolatot illeti az Egyesült Államokkal, legyen ez szabadkereskedelmi megállapodás, vagy szabadkereskedelmi térség, vagy bárhogyan is nevezzük, tehát itt akkor a tömegek áramlásával is foglalkoznak ezen tárgyalások során, különösen ami a latin-amerikai áramlásokat illeti, és ami a mezőgazdasági támogatások kérdését illeti, ez hogyan merül fel? Korábban mindig azt mondták nekem, hogy erre nem volt lehetőség, mert a kapon belül és az Egyesült Államokban saját szabályozási rendszerük van, tehát hogyan lehet felülmúlni, túllépni ezen határokon? Jones professzor jössz, hogy válaszoljon a kérdésekre. Five. Five. Seven? We can bargain in a way. <laughs> we'll negotiate. This has been a fast... Lenyűgözött ez a vita, és köszönöm mindenkinek a komolyságot, amivel hozzáállt ehhez a témához. A kutatásom nagy része az északatlanti kapcsolatokra fókuszál. Legutóbb a biztonsági és gazdasági kapcsolatokat vizsgáltam az északatlanti térséggel, és valamennyire arra is számítottam, hogy a megjegyzések egy része arra fog irányulni, hogy a, a NATO a kereskedelem és a közös szabványok fontosságát fogják hangsúlyozni. Az Egyesült Államok külpolitikájának az volt a jellemzője, hogy egyre kevésbé tudják önállóan megoldani a problémákat, ez pedig arra ösztönzött minket, hogy egyre inkább elfogadjuk, hogy a leginkább központi szerepű és legfontosabb partnerei legyünk az Egyesült Államok kormányának. Ez a 2010-es nemzetbiztonsági stratégiából következik, illetve abból, hogy a diplomaták több alkalommal is kifejtették, hogy a legfontosabb külkapcsolatuk az Európai Unió. A kapcsolatok kiépítése egy kihívás, és ebben jelenleg ott tartunk, ahogy ezt a jelentés is kimondja, hogy megvizsgáljuk, ez a kapcsolat mennyiben tud hozzájárulni azokhoz a problémákhoz, amelyeket az Egyesült Államok, illetve az Európai Unió önmagában nem tud megoldani. A jelentésünkben próbálunk azonosítani más olyan szereplőket, akiket be lehetne vonni ebbe az egyenletbe, hogy hatékonyabban tudjunk együttműködni és internalizálni az externáliákat az északatlanti és transatlanti kapcsolatok sikerei körében. A népesség csere, a kulturális kapcsolatok és a kereskedelmi kapcsolatokra gondolok itt. És ennek során különösen az Atlanti medence latin-amerikai részével foglalkoztunk. Elfogadom azokat a bírálatokat, hogy Afrikát jobban bele kellene vonni ebbe a keretbe. Nagyon szorosan együttműködtünk Romano prodival, a bizottság korábbi elnökével, és ő is arra törekedett, hogy Afrikát jobban bevonjuk a tárgyalások fősodrába. De Latin Amerika bizonyos részei még kevésbé rendelkeznek erőteljes fellépéssel, mint Afrika, és ameddig ezt a kontinenst nem tudjuk felruházni az önérvényesítés készségével, addig nem fogunk előre jutni. Tehát ezért most ez a prioritásunk. Felmerült egy nagyon fontos kérdés. Mondjuk, hogy ezzel a nagyon intenzív atlanti kereskedelmi és befektetési partnerséggel kezdjük, és mit tehetünk ezután, hogy a létező kapcsolatokat kiterjesszük a délatlanti térségre is. Legalább három módja van ennek. Az egyik az egészségügyi és növényegészségügyi sztenderdek fejlesztése, az élelmiszerbiztonság és az élelmiszerlánc biztonsága területén. Tudjuk, hogy az Észak-Atlanti térségben ez egy fontos konfliktuspont. És amikor a TTIP-t eh, Ranker bemutatta eh, amerikai újságíróknak, azt mondta, hogy eh, ezt meg kell oldani, és 18 hónapon belül meg kell állapodni. Hogyha ezt sikerül megtenni, és tudunk olyan sztenderdeket kialakítani, amelyek Latin Amerika országait beillesztik ugyanabba az egészségügyi és növényegészségügyi rendszerbe, az azt jelenti, hogy előrelépést sikerült elérni egy univerzális szabvány kiterjesztése terén, és ehhez Kínának és Indiának is csatlakoznia kell majd. Ez pedig létfontosságú. És ugyanezt lehet mondani a kiberbiztonságról is. Tudjuk, hogy alapvetően különböző módon látják az internetes szerveződését és az adatvédelmet az Egyesült Államokban, illetve Európában. Mindazonáltal azt is tudjuk, hogy ezt napirendre kell tűzni. Miért? Azért, mert a pénzügyi tranzakciók, az információ megosztása és a, az utasszállító repülőgépek, illetve a teherszállítás az internetet használja eh, támogatásként. És eh, bár az architektúrák egymástól függetlenek, olyan eh, szabványokra van szükség, amelyekkel a kritikus fontosságú csomópontokat és információkat meg lehet találni, és meg lehet védeni a rosszindulatú támadásoktól hogyha biztosat tudjuk tenni az internet létfontosságú csomópontjait, akkor azt kiterjeszthetjük a délatlanti térségre is. És minél hamarabb elérjük ezt az elköteleződést, és ki tudjuk fejleszteni ezeket a szabványokat, annál inkább magukénak fogják érezni majd a latin-amerikai országok is ezeket. A harmadik illusztrációja ennek a pénzügyi tranzakciókhoz kapcsolódik. Visszatérnék ismét a kollégám által elmondottakhoz. A szeptember 11-e 11 utáni biztonsági intézkedések területén a pénzügyi tranzakciók követése volt a legjobb eszköze a terrorizmus, a drogkereskedelem és más szervezett bűnözési formák elleni küzdelemnek. A pénzügyi tranzakciók területét harmonizálni kell, hogy jobban értsük, hogy mit is látunk valójában. A SWIFT intézet eh, jelenleg is dolgozik ezen a projekten, de a transatlanti partnerség eh, megtámogathatná ezt a folyamatot, és ebbe be kell vonni a latin-amerikai országokat is, hogyha sikerre akarjuk vinni. És végül rendkívüli fontosságú az, hogy az Európai Parlament ne azért folytassa tovább ezt a projektet, mert a tapasztalatunkból tudjuk, hogy a kereskedelemre és a beruházásra való szűk látókörű koncentrálás túl sok más területet hagy figyelmen kívül. A transatlanti közösség nagy eszméjét kell figyelembe venni a vitánk során és be kell vonni a feltörekvő hatalmakat, például Kínát és Indiát is, és nem csak a eh, szűk körű kereskedelmi és beruházási párbeszédbe, hanem a fejlesztésről, az emberi biztonságról, demokráciáról, politikai stabilitásról és az emberi méltóság tiszteletben tartásáról szóló párbeszédbe is. Ezt a megközelítést próbálta Romano Prodi is hangsúlyozni, az Európai Unió, az Egyesült Államok Kína, Afrika párbeszédében is. És azt gondolom, hogy ezt a folyamatot globális szinten is folytatni kellene. Azokkal a partnerekkel kell kezdeni, akikkel könnyebben tudunk tárgyalni. Az észak-atlanti országok már rendelkeznek ezzel a potenciállal, és a legjobb jelölt a dél-atlanti térség. Milan Mon, brevemente. Milan Mon a egészen röviden, mert máskor is tudunk majd még erről a témáról vitázni. Nagyon rövid leszek, köszönöm, elnök úr. És köszönöm szépen a javaslatokat is. Nagyon érdekes volt hallgatni őket. Ez a téma alapvetően két téma. Az egyik a transatlanti kapcsolatok, vagyis az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti kapcsolat. Ez szintén egy nagyon erőteljes és mindennapi életünket is befolyásoló kérdés. Aztán van egy olyan kicsi homályosabb jövőben mutató valóság is, ami a a kilátásokat jelenti. És ezek nagyon eltérőek. Először is nagyon fontos a launch, vagyis ezeknek a tárgyalásoknak az elindítása. A jelentésemben a kompetencia megosztás értelmében elhatároltam őket. Tavaly október 23-án már kedvező döntés született ezzel kapcsolatban. A kiberbiztonság is említésre került, természetesen ez is bekerül majd a jelentésbe, de 2010. októberében az EU és az USA egy munkacsoportot alapított ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Egy másik észrevétel nagyon röviden, a TPC, a transatlantikai, transatlanti politikai tanács. Azt gondolom, hogy itt a fokozatosság a kulcs szó. Már 2009-ben történtek ebbe az irányba mutató lépések, de ha jól emlékszem, akkor 2011-ben a Transatlanti Tanács, az Európai Unió és az Egyesült Államok között beszélt az energiabiztonságról. A teket, a Transatlanti Tanácsot már létrehozták. A két kormány nem annyira hajlik arra, hogy új szerveket, intézményeket hozzon létre, azt gondolják, hogy a politikai kapcsolatok jól haladnak, és nincsen szükség az intézményesítésre. Én azt gondolom, hogy szükség van erre, és jobb láthatóságot kell ennek adni. De nekem úgy tűnik, hogy először bilaterális szinten kell ezt létrehozni, és a latin-amerikai országokkal való hasonló folyamat majd talán a következő parlamenti ciklusban lesz aktuális. Ezért én ezzel kapcsolatban szkeptikus vagyok. Igen, fontosnak tartom a fokozatosságot. Azt gondolom, hogy Latin Amerikában nagyon kevés kormány van erre felkészülve, hiszen mások a prioritásaik. Az Egyesült Államok az ázsiai eh, térséggel foglalkozik, illetve ott vannak még a gazdasági problémák is. Az egész atlanti térség számára nem annyira az atlanti kapcsolatok a fontosak. Ahogy az Európai Bizottság, a marokkói kormány, eh, Jones professzor és szerény mértékben én is eh, tettem már valamit, jelentéseket írunk erről a témáról. De azt gondolom, hogy még nincs itt az ideje a nagymérvű kezdeményezéseknek hogyha ez tovább fejlődik, akkor eljöhet az ideje annak, hogy egy nagy csúcs találkozót rendezzünk. De jelenleg én még nem látom ezeknek a nagy csúcs találkozóknak a megvalósíthatóságát. De előbb-utóbb a dolgok odáig fejlődnek, hogy a G20 vagy az ENSZ valamelyik találkozója révén kialakul majd egy ilyen vezető szerepet betöltő szerv. De ma még nem tartunk itt. Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm szépen az elhangzott megjegyzéseket, azt mondtam az elnök úrnak, hogy rövid leszek, és azt is hallottuk, hogy lesz még alkalmunk beszélni erről. Minden esetre köszönöm mindenkinek a javaslatokat, és emlékeztetnék mindenkit, hogy vannak terjedelmi korlátai egy ilyen parlamenti dokumentumnak. Köszönöm. Grazie per la disciplina. Köszönöm, hogy ennyire fegyelmezett volt. Áttérünk a következő napi rendi pontra. Köszönetet mondok. Jones elnök úrnak szakértelméért, és ahogyan említettem önöknek, már jelen van a teremben Christian Berger, aki az Afrikával, Közép-Kelettel, Arab félszigettel, Iránnal, Irakkal foglalkozó egység vezetője, a külszolgálatnál, tehát nagyon kényes térségek ezek főként ebben az időszakban, tehát használjuk ki a rendelkezésre álló időt, hogy megvitassuk azokat a helyzeteket, amik igencsak kényesek Magrebi térségben, Egyiptomban, Tunéziában, Egyiptomban alkotmányos népszavazásra került sor, Tunéziában pedig a tragikus eseményre, Csokri Belaid meggyilkolására, egy ellenzéki politikus meggyilkolására. Mindkét ország, Egyiptom és Tunézia nagyon kényes időszakot él át, egyre növekvő aggodalmak vannak az új kormányok azon képességét illetően, hogy képesek lesznek a demokrácia elfogadható szintjét elérni. És kétségek vannak az egyiptomi, illetve tunéziai kormány azon képességét illetően is, hogy képesek lesznek megfelelni a polgárok kívánalmainak a demokratikus kormányzást illetően, illetve a rendkívül bonyolult gazdasági helyzet megoldását illetően. Itt meg is elnék. Kérem vendégünktől, hogy jelezze, hol ül. Missing. I'm here, Mr. Chairman. Prego. Tessék. Fejbe maradhat a helyén. You have the floor. A szó. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a meghívást is, hogy eljöhettem ma önökhöz, és részt vehetek ezben a vitában Egyiptommal és Tunéziával kapcsolatban rendkívül fontos országok ezek az együttműködés szempontjából, ahogy már említette, nagyon nehéz időket élnek ezen országokban jelenleg. Szeretném a helyzetet megmagyarázni, és közben röviden bevezetni ezt a témát. Egyiptommal kezdeném. Politikailag polarizáció figyelhető meg a ö, ö, polgári ö, ellenzék és a Morszi kormány között, és ö, az utcán egyre nagyobb az erőszak. Múlt pénteken is tüntetések voltak Kairóban és ö, különböző ö, városokban, Egyiptomban a büntető jogi rendszert reformálják, és közben nagyon sok vált hangzik el, és büntetlenül maradnak büntettek. Általában tehát a reformról, a reformokról is szeretnék beszélni. Láthattuk, hogy bejelentették a szükséghelyzetet, különösen ami a Swazi csatorna csatornával kapcsolatos eseményeket illeti, és egy futballstadionban is figyelemre méltó események történtek. Nagyon sok emberi jogi szervezet panaszkodik arról, hogy az újságírókat állítólagosan azért, mert közhivatalnokokat sértenek meg, letartóztatnak, bántalmaznak, és általában a véleményszabadsággal kapcsolatban komoly vádak hangzanak el az iszlám, a kereszténység, a bahai vallás, a hittel kapcsolatban is ilyen vádak elhangzanak. Ezen kívül a nők jogai is sérelmet szenvednek, és ami pedig a porcaidi tüntetéseket illeti, ennek kapcsán 27 halálos áldozatról beszélünk. Ami a pozitív oldalt illeti, Stavros Lambrinidis EU emberi jogi képviselő nemrég Egyiptomban volt és rendkívül gyümölcsöző tárgyalásokat folytatott a kormányjal, különösen az elnökség képviselőivel, és úgy jött vissza, hogy azt mondta, hogy készen áll az elnökség arra, hogy az EU-val mindezen kérdésekről tárgyaljanak, amit most említettem önöknek és készen állnak arra, hogy az EU-val, az EU képviselői, képviselővel, szakértőivel beszéljenek a jogalkotásról, különösen ami a civil szervezetekre vonatkozó törvényt illeti, ami a társulási szabadság kérdését illeti, és az emberi jogi szervezetek panaszait illeti, a tüntetéshez való joggal kapcsolatban jogszabálytervezetről beszélnek, amely szintén problémákat vetett fel. További pozitívum, hogy Egyiptom felkérte az EU-t, hogy figyelje, megfigyelőként vegyen részt a következő választásokon. Ezen választások valószínűleg áprilisban vagy május elején kerülnek megszervezésre. Egyelőre még nincsen hivatalos dátum. Ami az emberi jogi helyzetet illeti és a politikai oldalt illeti, erről beszéltem, de ugyanennyi ragasztó, hogy azt az előadás elején is hallhattuk, a gazdasági oldal, különösen, hogy egyre nagyobb a deficit, nincsen megfelelő idegenforgalmi tevékenység, és egyre nő a szegénységben élők aránya. Ezen kérdésekkel nemrég foglalkozott Bernardin Lyon, aki a mediterrán országok speciális képviselője, múlt héten látogatott Egyiptomba, és a kormányjal és az ellenzékkel is tárgyalt ezen kérdésekről, kidolgozott egy tervet arra vonatkozóan, hogy ezen kérdésekkel hogyan lehetne a közeljövőben foglalkozni és megoldást találni. Erre még visszatérek. Ezzel párhuzamosan tárgyalások folynak az IMF kölcsönről, és az egyik politikai párt kérte, hogy az IMF kölcsönt vallásos szempontból is ellenőrizzék, és a, az egyik egyetem szakértői ezt ellenőrizik. Ami a politikai oldalt illeti, a nemzeti párbeszéd az ellenzék és a kormány között, ezt egyelőre elhalasztották, abból kiindulván, hogy további résztvevőket lehet bevonni ezen nemzeti párbeszédbe a jövőben. De meglátjuk még, hogy folytatódik-e ez a párbeszéd. Az egyik fontos pont annak a kérdése, hogy legyen-e nemzeti egységkormány még a választások előtt, vagy csak a választások után. Az elnökség szerint a kormányt csak a választások után kell összehívni, amikor már, míg az ellenzék pedig ezt már most szeretné elérni. Ez csak arra utal, hogy milyen politikai nehézségek vannak az ellenzék és a kormány között, vagy hát inkább az elnökség között Bernardinion látogatása rendkívül fontos volt, mert megpróbált mind az ellenzékkel, mind a kormányjal leülni, tárgyalni, és gazdasági témákat is kiemelt, mint már mondtam, deficit, idegenforgalom, szegénység. Ezen kérdések mind az ellenzék, mind az elnökség, elnökség és a kormány számára fontos kérdések, tehát itt lehetőség van arra, hogy ezzel kapcsolatban esetleg leülnének tárgyalni egymással. Szeretném ezen kívül megemlíteni, hogy a jövő héten ez az első társulási bizottsági ülésünk Egyiptommal már régóta. Itt megpróbáljuk előkészíteni az új választásokra vonatkozó tervet is. Elnök úr, ennyit szeretnék most elmondani bevezetőként Egyiptommal kapcsolatban. Most, mielőtt teret adnék a kollégák hozzászólásainak, emlékeztetni szeretnék arra, hogy még két témát meg kell tárgyalnunk. Az egyik az EKS felülvizsgálata, valamint az egyes ázsiai országokkal való együttműködési megállapodások nagyon sűrű, tehát a napirendünk. Mindenkitől kérem, hogy hozzászólási idejüket másfél percbe korlátozzák. Számítok udvariasságukra. Köszönöm. Prima la collega Netz. Elsőként Netz kolléga kap szót. Would like to start by thanking... Elnök úr, kedves kollégák! Először is szeretnék köszönetet mondani Berger úrnak a bevezető megjegyzésekért. Mivel kérték, hogy röviden fogalmazzak, próbálok így tenni, és néhány pozitív elemre szeretnék rámutatni, illetve néhány aggályra, ami továbbra is fennáll. Először is üdvözöljük azt, hogy az egyiptomi hatóságok hivatosan, hivatalos meghívót küldtek a választások megfigyelésére, ami korábban nem így volt. Másodszor úgy gondolom, hogy továbbra is folytatnunk kell a számos különböző nézőpontból és irányból az ellenzék és a többség közötti párbeszédet és kapcsolatokat. Harmadrészt úgy gondolom, hogy azért, hogy segíteni tudjunk a lehető leghatékonyabb módon a lehetséges jogi kérdések számát pontosítani kéne. Milyen vannak-e korlátozások, ezek mennyire tarthatók be? Nidis úr úgy gondolom, hogy elkötelezett a párbeszéd mellett, és ez bizonyára tisztázni fogja a helyzetet. Ugyanis pillanatnyilag az európai és amerikai alapítványok, amelyek Egyiptomban dolgoznak, még mindig nem tudnak hatékonyan működni. És ez természetesen rendkívüli módon megnehezíti a civil szervezetekkel való együttműködést. Köszönöm. Árke asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is pozitívnak tartom ezt az eszmecserét, de lenne néhány kritikus megjegyzésem. Szeretnék többet tudni az ígéretek hátteréről. Ki tette ezeket az ígéreteket, és mit tehetünk, hogy ne kövessük el a múltbeli hibákat. Kapcsolatot kell ápolnunk az egyiptomi kormányjal, de a népet sem hanyagolhatjuk el és azt hiszem, hogy itt botorkálunk, és nem látunk elég tisztán. Aztán vegyes jelek érkeztek Eston asszony, illetve Van Rompuy úr látogatásával kapcsolatban. Milyen szerepet játszottak ők Egyiptomban? Aztán ami a halálbüntetést és azt az ítéletet illeti, amelyben 21 embert ítéltek el. Eston főképviselő asszony nyilatkozatát az imént olvastam, ő azt állítja, hogy nincs okunk elítélni a halálbüntetést. Azt hiszem, ez egy elszalasztott lehetőség az Európai Unió részéről. Csak azt kérdezném, hogy ez miért nem került említésre egy ilyen elsöprő fontosságú ítélet. A civil szervezetek számára igen fontos a, a jogállam és a szólásszabadság, és különösen hangsúlyoznám a nők védelmét, illetve minden Egyiptommal való kommunikációban hangsúlyoznunk kell, hogy ez mennyire fontos. És hogy pozitív hangnemben zárjam, azt gondolom csodálatos dolog, hogy megfigyelhetjük a választásokat, és azt gondolom, hogy szükség van kalácsra és korbácsra is, és nagyon határozottan meg kell húznunk a kettő közötti vonalat. Köszönöm. Dankeschön. Bitte. Provera úr november 22-én egy javaslat született 36 tunéziai párt részéről a büntető törvénykönyv tárgyában. Nos, ez a javaslat büntetőjogira kívánja szankcionálni minden egyes formáját a cionista egységek nacionalizálásának, azaz el kell kerülni minden egyes politikai, gazdasági, kulturális kapcsolattartási formát azzal, amit cionista egységnek definiálnak. Ezen javaslatban szerepel akár hat év börtönbüntetés is, illetve minden polgári jogtól való megfosztás. Mivel ez a kezdeményezés nem egy személyiségtől származik a parlament részéről, hanem több tucattól, mint említettem, 36 parlamenti képviselőről van szó az alkotmányozó nemzetgyűlésben. Kérdésem tehát, hogy ez azt jelenti -e, hogy súlyos fordulatot vettek az események az eddigi tunéziai ö, események fényében, hiszen Tunézia a magrebi térség legfejlettebb ország a demokrácia, illetve a polgári szabadságjogok védelme szempontjából. Pantner asszony, mondja az elnök úr. And thanks for giving those update. Köszönöm szépen, köszönöm ezen uh, információkat. Két kérdésem lenne az egyik, ami azt a megelégedést illeti, hogy a társulási folyamatról újabb ülést tervezünk. Úgy tűnik, hogy már-már mi kérjük őket, hogy legyen egy ilyen. A kérdés, hogy Sáke kolléga kérdéseivel kapcsolatban, hol vannak a, az áthághatatlan vonalak, mi az, amit mi engedményként készen állunk megtenni, és milyen elvárásaink vannak ezért cserébe? Második kérdésem, ami a tömeges visszaélést illeti, a női jogokkal és a nőket érő erőszakot illeti a rendőrség fellépésével kapcsolatban. Egyiptom mennyiben konzultál, egyeztet az Európai Unióval a rendőrségi reformban? Mennyiben tudjuk őket segíteni ebben? Köszönjük. Köszönöm, elnök úr. With, with, with the, with the first question. Az első kérdéssel kezdeném. Ami a segítségnyújtást illeti a jogi megfogalmazásban, a jogszabályok megfogalmazásában, az emberi jogi ö, speciális ö, képviselővel múlt héten tárgyaltunk erről, és természetesen az egyiptomi elnökség nagy érdeklődést mutat arra, hogy az Európai Uniós szakértelmet felhasználja a civil szervezetek finanszírozásában különösen, megnézni, hogy milyen bevált gyakorlatok léteznek már, és más arab országokból, ahol hasonló jogszabályok vannak, mit tudnak ők példaként felhasználni. Az egyiptomi kormányjal együttműködünk azért, hogy ezen jogi szakértelmet megszervezhessük, és a leghamarabb meg lehessen fogalmazni ezt a jogszabályt. Ami a finanszírozást illeti, ez egy kérdés a, ezt a kérdést a civil szervezetek többször felvetették, és ahogy a jogszabály legutóbbi verziójában azt láthattuk a civil szervezetekre vonatkozóan, megint csak felmerül annak a kérdése, hogy külső forrásokból, külföldi forrásokból hogyan tudnak elfogadni finanszírozási forrásokat. Ezen kívül Hát egyértelmű, hogy hol vannak ezek a vörös vonalak, amit nem tudunk átlépni az új kormányzással és az új rendszerekkel kapcsolatban Észak-Afrikában. Egyértelművé tettük, hogy bizonyos elveket be akarunk tartatni, a jogállamiság, a politikai pluralizmus és az alapvető jogok és szabadságjogok betartása, ezek a kérdések, amelyekről rendszeresen beszélünk mindenki, aki az egyetemi hatóságokkal tárgyal, Van Rompuy elnök úr és Catherine Ashton is kiemelte, hogy milyen fontos ez számukra, amikor találkoztak az egyiptomi felekkel. Ami pedig a specifikus szerepeket illeti, a főképviselő szerepét illeti, ez egyértelmű, Catherine Ashton vezeti a politikai párbeszédet Egyiptommal, és ő az, aki a Task Force vezetője is Egyiptommal a bilaterális kapcsolatok kidolgozásában. Ami pedig a halálbüntetés kérdését illeti, erről is beszéltünk. Azt gondolom, hogy mindig teszünk bejelentéseket, hogyha halálbüntetést kimondanak és végre is hajtanak. Ugyanez a mostani helyzetre is igaz. Az egyiptomi hatóságokkal az ezzel kapcsolatos halálbüntetéssel szintén tárgyalt, halálbüntetésről szintén tárgyaltunk. Ami pedig a furkosbot és a mézes kérdését illeti, egyértelmű a helyzet. Jelenleg a szegénység elleni küzdelemben támogatjuk Egyiptom, Egyiptomot, és a kiszolgáltatott csoportok segítését próbáljuk elérni, de még mindig nem megfelelő az ezzel kapcsolatos helyzet. Az egyiptomi félel tárgyalunk, és nemrég volt egy programmissziónk Egyiptomban, és természetesen ezen kérdéseket felvetjük és figyelembe vesszük. Annak a kérdése, hogy hol áll Egyiptom az emberi jogok kérdésében, a jogállamiság bevezetésében, eh, ezek mindig, eh, eh, ezeket mindig figyelembe vesszük, amikor a rendelkezés álló finanszírozásról döntünk, és természetesen ezen elveknek függvényében döntünk. Jelenleg 90 millió euróról folynak a tárgyalások. ami a tunéziai büntető törvénykönyvet illeti. Mióta először az tervezett alkotmány 27. cikkében ez felmerült. A tunéziai hatóságokkal tárgyaltunk, az elnökkel, a miniszterelnökkel, a nemzetgyűlés elnökével is, és biztosítjuk azt, hogy a 27-es cikk ne legyen része az alkotmánynak. Azt gondolom, hogy a tunéziai tárgyaló felek nem csak tőlünk kapnak ilyen jelzéseket, hanem az Egyesült Államoktól és más tárgyaló felektől is. Egyértelmű, egyértelművé tettük, és tették ők is, hogy egy ilyen jellegű cikk nem elfogadható. Ami pedig a Társulási Bizottság kérdését illeti. Nem hiszem, hogy azt mondtam volna, hogy én örülök annak, hogy egy ilyen társulási bizottsági ülés létrejön, ez önmagában nem ad örömre okot. Fontos viszont, hogy ez most megtörténik, miután két éve nem volt ilyen jellegű ülés. A bilaterális együttműködést ismét fel kell élénkíteni, és pontosan azon okokból, amelyet ön is említett egyértelművé akarjuk tenni a társulási bizottságban, hogy hol, van az, hol vannak az átháthatatlan vonalak, a vörös vonalak, és ö, szeretnénk, hogyha a ö, bizottságok és az albizottságok ezen kérdésekkel foglalkoznának. Ö, mindenképpen szükséges ez arra, hogy a politikai és a gazdasági reformokat is Egyiptomban tudjuk támogatni ami a női jogok kérdését illeti, ez természetesen a tárgyalások részét fogja képezni a jövő héten, amikor az egyiptomi kollégákkal tárgyalunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Berger úr, ezt az informatív beszámolót. Jó magam. Különösen a színességet csodáltam, ahogyan ön anyanyelvén kifejezte magát, és most áttérünk a következő napirendi pontra amely a külügyi szolgálata kapcsolatos felülvizsgálat. Nézem, hogy Gualtéri kolléga jelen van-e itt, hiszen ő társ jelentéstevő. Néhány bevezető gondolatot hadd osszak meg önökkel. Van itt egy issue paper. Nos, eléggé messzire jutottunk már a jelentés kidolgozásával. A mai ülés arra szolgál, hogy önöktől kapjunk észrevételeket, hogy mit tartanak fontosnak, hiszen január 28-án ezzel kapcsolatban már volt egy meghallgatás, tulajdonképpen két meghallgatás, lesz, mert a konzulár szolgálatok szintén részei lesznek majd ezen műveletnek. Nos, ami a felvizsgálatot illeti, a külügyi szolgálatra vonatkozóan, most egy olyan pontra jutottunk, ahol megállapíthatjuk, hogy nem állhatunk itt meg. Egy ilyen külügyi szolgálatnak teljes működőképességre van szüksége egy hosszabb időtartamon keresztül, mint ez a két év, mióta a külügyi szolgált egyáltalán fennáll. Tehát, na, a kritikával kell élnünk, ugyanakkor felnek is kell lennünk, és hogyha a kritikus megjegyzéseket fogalmazunk meg, ez csak hozzájárulás ahhoz, hogy javítani kívánjuk a külügyi szolgálat működését, ahogyan a bizottság, illetve a tanács is javaslatokkal fognak élni. Ez irányban vannak javaslatok számos országtól, ezek jó része észszerű, aztán a szakbizottságban, illetve azután a plenárison döntenünk kell arról, hogy ezen kérdést illetően egy párbeszédet kezdeményezzünk a tanácsal, illetve a bizottsággal, hogy mindhárom intézmény, amely most ezen felülvizsgálati jelentésen dolgozik, megfelelőképpen konzultálhasson ezen kérdésekben. A bizottság és a tanács ezt meg fogják tenni, és benyújtják majd az erre vonatkozó dokumentumot. Ez tehát csupán egy ajánlat, amivel élni fognak, ez azt jelenteni, hogy később talán nem kerülünk konfliktusba velük, a költségvetési, költségvetés ellenőrzési szakbizottságbeli kollégáknak is meg kell vizsgálniuk a kérdést, illetve a jogi szakbizottságban lévő kollégáinknak, ahol jogalkotói hatásköreink vannak, vagy költségvetéssel összefüggő hatásköreink, hiszen itt a személyzettel kapcsolatos kérdések is felvetődnek, ezeket is meg kell vizsgálni. Remélhetőleg egy komprehenzív approach keretében tudunk majd előre haladni, és nem csupán a külpolitika fejlesztésével foglalkozunk. Tehát mindenféleképpen ezeket a vetületeket akarjuk ebben az ajánlatban kifejezésre juttatni. A külügyi szolgálat egy hibrid intézményként jött létre. Ez következménye három hivatal összevonásának, ezt mindig szem előtt kell tartanunk. Ugye itt a külügyi biztosról van szó, a Szolana féle főképviselő és a külügyi minisztertanács elnöke. Tehát ez hár, tulajdonképpen három funkció, nem is kettős funkció, amelyel rendelkezik az alelnök asszony, illetve főképviselő asszony. És meg kell elapítanunk, hogy vajon ezzel a kívánt adminisztratív, illetve politikai szinergia effektusok már megfelelő mértékben létrejöttek-e. Ezért hagyjuk végre ezt a műveletet, ez tehát a fő kérdés, amit meg kell válaszolnunk. Aztán vannak itt még konkrét pontok is, amiket meg kell tárgyalnunk továbbra is. Túlságosan hosszadalmasnak tartom a döntéshozatali folyamatokat. Világossá lett a Máli, Maliba kiküldendő tréning csapattal kapcsolatosan, hogyha a tanács októberben határoz, és január végén megállapítjuk, hogy három hónap alatt még semmi nem történt, ami itt a végrehajtást illeti, akkor fel kell vetni a kérdést, hogy ez mitől is függ a döntéshozatali struktúrától, esetleg attól, hogy a külügyi szolgálatnak nincs lehetőség arra, hogy nyomást gyakoroljon, hogy a tagállamokat kötelezze, hogy lépjenek fel, illetve hajtsák végre ezt a tervet, vagy esetleg a tagállamok hiányzó politikai akaratáról van szó, vagy egyéb ok van a háttérben. Azt hiszem, hogy ez egy példaértékű kérdés. A Lisszaboni szerződés által előrizányított folyamatot ki ö, hozza ö, mozgásba itt a Battle Group kapcsán, vagy a határokon átnyúló együttműködés kapcsán és hogyan lehetne ezeket a folyamatokat automatizálni, hogy gyorsabban lehessen alkalmazni ezeket a, ezeket a mechanizmusokat. Úgy vélem, hogy az elmúlt hónapok tapasztalata alapján ezek fontos pontok. Itt a vezetés kérdése vetődik fel általában, vagy esetleg itt a hordozó elemek a nagykövetek, akik nemzeti szemüvegen keresztül nézik a kérdést, addig vitáznak, amíg a szövegből egyáltalán semmi nem is marad, vagy a probléma magától megoldódik, hogyha ezt kicsit eltúzott formában kifejezhetem, hogy vajon nem ezen nagykövetek hibája e ez, vagy esetleg még hiányoznak a megfelelő struktúrák. Tehát mindezt meg kell vizsgálnunk. Nincs még végleges ítéletem ezt illetően, de mindenképpen meg kell válaszolnunk ezeket a felvetődő kérdéseket. Meg kell néznünk azt is, hogy az intézmények közötti együttműködés hogyan néz ki. Az a helyzet, hogy a tanács, illetve a bizottság személyzetéből tevődik össze a külügyi szolgált, tehát ez egy hibrid szervezet, és még kormány által kiküldött személyek is szerepelnek benne. Tehát milyen módon lehet az administratív átfedéseket elkerülni ezáltal, illetve azáltal, hogy a külügyi szolgálat vezetője a bizottság egyike, egyik kevés alelnökének, alelnöke. és szerepét bizot, biztosként értelmezi, és bekapcsolja a bizottságot, sőt, akár befolyásolja is, vagy pedig ez nem így történik. Másrésztről mi a helyzet a bizottságon belül? A bizottság vajon a külügyi szolgálatot egy konkurens intézménynek tekinti, amelyet a lehető leginkább vissza akar szorítani, és amelyet nem akar megfelelően tájékoztatni, és sokkal inkább csak a saját tárcai között osztja meg a feladatot. Nos, ez gyakorlati kérdéseket vet fel aztán a delegációk szintjén is. Nem mindenhol ez a helyzet, de talán itt csak egy kiindul, egy kezdeti problémáról van szó, hiszen itt mindennek köze van a pszichológiához, az emberek magatartásához. Egyes delegációkban a delegációk munkatársait nem egységnek tekintik, hanem informális módon különböző ö, urakat szolgálnak, úgymond ezek a munkatársak. És ebből feszültségek adódnak a helyszínen is, illetve nem jönnek létre a kívánt szinergiahatások. Ez azt is jelenti véleményem szerint, hogy itt egyébként a pénzügyi elszámoltathatósághoz kapcsolódik is ez a kérdés, hogy itt valami negatív dolgot hoztunk létre a költségvetési rendelet révén, mert itt csak a nagykövetek, a delegációvezetők vezetők jogosultak az aláírásra, bármilyen kis összegű csekkekről van is szó, mert a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság azt mondja, hogy ez az egyetlen lehetőség arra vonatkozóan, hogy áttekintésünk legyen az adott helyzetről. Vagy esetleg ezen administratív kérdések esetében egy bizonyos összegű kiadásnál ezeket a hatásköröket át kellene tudni ruházni. Ez egy olyan helyzethez vezet, hogyha a nagykövet például szabadságon van, akkor semmit nem lehet kifizetni, mivel hogy csak a nagykövet írhat alá. Most nem ahhoz kell közeledni, ahol a amit a nemzeti delegációk művelnek. Itt csupán kis gyakorlati kérdésekről van szó, melyek megkönnyíthetik az életet, a működést. Aztán itt a struktúrák kérdésével is foglalkozni kell, de maradjunk még itt a személyzeti kérdéseknél. Itt ugye a földrajzi és a nemek közötti egyensúly kérdése vetődik fel. Egy pontot kell különleges mértékben megvizsgálni. Nincsenek még tökéletes eredmények a e területen, de a szolgálat persze még nem is komplet, most még a felépítés szakasza zajlik, és itt előfordulhatnak nem tökéletes megoldások, de az a benyomásom, hogy ami a közösség, illetve a bizottsági tisztviselők számarányát illeti, az a helyzet a felosztással, hogy az a tagállamok, ez nem az egy, egy az egyben így van, de egyeseknek túlzottan nagy a jelenlétük a nagyköveti pozíciókban, és a közösség intézményekből, a bizottságból érkező munkatársak, ők alacsonyabb pozíciókat foglalnak el. Egyesek azt mondják, hogy teljesen téves a benyomásom, de azt hiszem, hogy ezt mindenképpen meg kell vizsgálni. A százalékos felosztás szerint nem lehetséges, hogy egyesek csak hivatalokban írogatnak alá papírokat, és mások pedig a képviseleti vezetői feladatokat látják el. Nagyon sok kis országból tevődnek ki bizottsági delegáció vezetők is. Statisztikailag lehet, hogy ez így van, de nem csak az országos súlyát kell tekintetbe venni. Mindenképpen átmeneti időszakban vagyunk, és mindez frusztrációkhoz vezet, egyes bizottságból érkező munkatársak számára, mert látják, hogy korlátozottak a lehetőségeik, ezt is meg kell vizsgálnunk. Persze elkerülhetetlen, ez talán egy felépítési szakaszban, de lehetséges, hogy befolyásolhatjuk ezeket a folyamatokat. Aztán van egy másik fontos kérdés, a képviseletek, a politikai képviselet kérdése, a parlament, illetve a külvilág felé az, hogy ugye külügyminisztert kell játszani, ez politikai képviseletet követelt. Aztán kérdés, hogy adhok képviselet is lehetséges-e, vagy egyes feladatokat el lehet osztani talán, hiszen hatalmas nagy a terhelés, akár fizikailag, akár tartalmi kérdéseket tekintve. Ezt is meg kell vizsgálni, és Ebben az összefüggésben figyelembe kell venni, hogy a parlamenten belül is vannak elégedetlenségek, illetve ebben a szakbizottságban is, már ami a főképviselő asszony jelenlétét illeti a plenáris üléseken. Kritikus megjegyzések hangzottak el. Azt hiszem, hogy januárban nagyon intenzív vitát folytattunk erről. Mindig fontos konferenciák vannak, persze én is tudom, német külügyminiszteremtől, hogy a német Bundestag plenáris ülésén igenis, hogy ott van, hogyha a szakbizottság ezt megköveteli, akkor ellátogat oda. Nagyon jóknak kell lennie, hogy ez másként történjen. Tehát itt, ami a parlamenti jogokat illeti, a madradi megállapodás, illetve az emögött álló ö, egyezmények ö, keretében, amellett voltunk, hogy a gyakorlatban oldjuk meg ezeket a problémákat, illetve itt a tájékoztatási kötelezettség kérdése vetődik fel. Minden stratégia döntés, illetve stratégiai dokumentum esetében ezt a ezzel a szakbizottsággal konzultálnia kell a főképviselőnek, bármilyen úton, módon, de a végérvényes döntésig ennek meg kell történnie. Mostanáig mindebből én semmit nem láttam. Vagy esetleg elkerülte volna a figyelmemet? Ezeket a kérdéseket tehát mindenképpen meg kell vizsgálnunk. Aztán vannak itt kérdések, amelyek a biztonsági, védelmi politikai struktúrákkal függenek össze, hogyan lehet ezeket kiépíteni, hogyan lehet a szakbizottságokat erősen be, erősebben bekapcsolni ebbe. A tervezési osztályról is szó volt, hogy hogyan lehetne nagyobb cselekvőképességet biztosítani számára, illetve a katonai és polgári válságmenedzsmentet milyen módon lehetne jobban szervezni és cselekvőképesebbé tenni, anélkül, hogy a polgári válságmenedzsment, a katonai válságmenedzsment egyfajta alfejezetévé válnék. Azt hiszem, hogy erről már a szakbizottságban vitáztunk, és most alaposan átvizsgálhatjuk ezeket a kérdéseket, mert talán ebben a szakaszban még lehet valamit változtatni mert hogyha már a struktúrák megszilárdultak négy-öt év elteltével, akkor már semmit nem tehetünk. Éppen ezért azt hiszem, hogy most meg kell kísérelnünk Eston asszonynal, aki nagy elkötelezettséggel látja a feladatát, meg kell vitatnunk, hogy neki milyen tapasztalatai vannak, mi nem működik jól, hogy aztán a következő európai parlamenti választásokig már legyenek támaszpontjaink, kiindulópontjaink azt illetően, hogy a gyenge pontokat hogyan lehet megszüntetni, és hogyan lehet egy cselekvőképesebb szolgálatot felépíteni, a konzuláris szolgálatok is ide tartoznak. Nos, ennyi lenne egyelőre részemről, és Robertot kérném, hogy ragadja magához a szót, hiszen ő is társszerző volt. Köszönöm, elnök úr. Elmer Brock beszámolója már megmutatta, hogy milyen keretek között szerveződik majd hozzájárulásunk ehhez a felülvizsgálathoz, amely a külügyi szolgálathoz kapcsolódik. Ez a döntés nem kötelező, de mindenféleképpen lehetőség ez a 13-as cikk keretében meghatározott felülvizsgálatról, amely cikk létrehozza a külügyi szolgálatot. Az alapvető pont, felé irányítottuk a különböző szempontokat, az az volt, hogy tegyük valóban hatékonyá, működőképességé, működőképessé a szerződés azon cikkeit, amelyek a külügyi szolgálatra, illetve a főképviselőre vonatkoznak. Erről a komprehenzív approachról gyakran szó esik a szerződés szellemében, de nehéz még ezt konkrétan végrehajtani. Ez a probléma különböző vetületekben tükröződik. Úgy gondoljuk, hogy mi parlamentként mindenképpen hozzá tudunk járulni ez a felülvizsgálati folyamathoz. Brok már elemezte ezen vetületek egyes részét, én tehát megpróbálom röviden összefoglalni azokat a pontokat, amelyek fontosnak tűnnek számunkra, ugyanakkor fontos meghallgatni a kollégák észrevételeit is, mielőtt kidolgoznánk jelentés tervezetünket. Az első dolog a főképviselő szerepe. Itt két alapvető kérdés vetődik fel. Egyrésztről, hogyan járulhatunk hozzá, hogy a főképviselő teljes mértékben ellássa a bizottság alelnöki funkcióját. Ugye itt meg van bízva különböző külügyi ö, szempontok koordinációjával. Úgy véljük, hogy most elégtelenül látja el ezt a funkciót a főképviselő asszony. Természetesen a külügyi szolgálat felülvizsgálata csak részben tud hozzájárulni ennek a problémának a megoldásához, de azt hiszem, hogy valami hozzájárulást tudunk adni, elgondolhatunk különböző lehetséges megoldásokon. Például egy általános főtitkár helyettes létrehozásával, aki biztosítaná az állandó kapcsolatot a bizottsággal, vagy egyéb megoldásokkal, amelyek lehetővé teszik a főképviselő számára, hogy teljes mértékben ellássa ezt a funkciót, amely lényegi és stratégiai jelentőségű a komprehenzív approach végrehajtását illetően az EU külügyi kapcsolatai viszonylatában. A másik szempont a főképviselő vonatkozásában a hatáskörök, illetve a helyettesítés kérdése. Ez egy összetett ö, probléma, ennek tudatában vagyunk. Azt hiszem, hogy a szerződés megreformálása nélkül ez nem oldható meg. Vannak itt megoldások, ezeket meg kell vizsgálni, de meg kell őrizni egyrésztről a főképviselő funkcióinak egységességét, másrésztről pedig biztosítani kell, hogy a korábbitól jobban működjön ez a rendszer, azaz, az, hogy a helyettesei politikai funkciót láthassanak el, és nem hiszem, hogy a rotáló elnökség az egyetlen megoldás, vagy akár a legjobb, más utakat is meg kell vizsgálni. Itt a 33-as cikkre utalnék e vonatkozásban. Egy másik szempont, a második nagy fejezet, a külügyi szolgálat szerkezete. Itt rengeteg kérdés vetődik fel, de két fő kérdés van. Ugye a brüsszeli szerkezet szempontjából egyrésztről ez az administratív kettősség, ugye van itt egy főtitkár, és másrésztről a biztonság és védelmi struktúrák elkülönítettsége a válságmenedzsment kérdések megoldatlansága. Azt hiszem, hogy ezzel a nagy kérdéssel körrel kapcsolatosan is a parlamentnek jelentős segítséget kell nyújtania. A bizottságon belül már kidolgozásban vannak különböző jelentések, amelyek ezen témákkal foglalkoznak. A parlament álláspontja egyébként megjelenik a pénzügyi eszközökkel kapcsolatos álláspontunkban is, tehát itt a 2013-as felülvizsgálat egyik célja az, hogy a parlament álláspontját a külügyi szolgálat vonatkozásában titká- tisztázzuk. Aztán itt a delegációkat illetően Brock úr rendkívül világosan fogalmazott, én csak egyetértetek kijelentéseivel azt illetően, hogy el kell kerülnünk azt a paradoxont, hogy a külügyi szolgálat amelynek célja az, hogy az Európai Unió jelenlétének egységességét garantálja, ehhez esetleg ahhoz vezessen, hogy a különböző felelősségek, funkciók, székhelyek megkettőződnek, akár fizikai szempontból is az egyes országokban, hiszen teljesen érthetetlen, hogy miért kell jelen lennünk három különböző épületben, de emögött természetesen ott rejtőzik a politikai kérdés is, a delegáció vezetőt illetően, illetve a delegáció vezető és a delegáció személyzete közötti kapcsolatot illetően, mely személyzet egész esetleg nem képezi a külügyi szolgálat részét. Aztán itt vannak még az administratív eljárások, illetve ezek kérdése, amelyekről Brok úr már szót ejtett. A harmadik nagy kérdés a személyzeti kérdések. A döntés 13. cikkében ez egy döntő témakörként szerepel. Itt egy dolgot szeretnék tisztázni, teljes mértékben jogos, hogy a felülvizsgálati folyamat tárgya a hatos cikk, amely a személyzettel foglalkozik, és itt akár az is megtörténhet, hogy a döntést felülvizsgáljuk, de az is igaz, hogy ez nem történhet a staff regulation rendelkezésének kárára, illetve azon eljárások kárára, amelyek itt elő vannak írva. Itt tehát a juri szakbizottsággal való együttműködés fontos, illetve a parlamentnek szilárd álláspontot kell elfoglalni azt illetően, hogy kerüljük el, hogy hatás, hatáskör átfedés alakuljon ki, illetve a jogalap hiányában a külügyi szolgálatra vonatkozó döntések módosuljanak. Itt csak a staff regulation módosításával lehetséges bármilyen változtatás. Aztán Brock úr már szót ejtett itt számos érdemi kérdésről, nem csupán a nemi, nemek között, illetve földrajzi, földrajzi egyensúlyról, hanem az intézmények vonatkozásában kialakítandó egyensúlyról is. Ez minden szinten meg kell, hogy jelenjen, ahogyan Madridban erről megállapodtunk, tehát nem csupán komplex számokról van itt szó. Aztán vannak itt még egyéb kényes kérdések, a kiválasztási eljárások. Itt mindenféleképpen újításokra lenne szükség. Végezetül az elszámoltathatóság témája a végrehajtás, a madridi egyezmény végrehajtása. Azt hiszem, hogy itt nagyra becsüljük a külügyi szolgálat, illetve a főképviselő nyitottságát, de nagyon sok mindent lehet még itt tenni annak érdekében, hogy a 218-as cikk teljes mértékben végrehajtásra kerüljön, valamint a madridi egyezmény azon tétel, amely az elszámoltathatóságra vonatkozik, a parlament, illetve az illetékes szakbizottságok teljes ö, bevonásával a kül- és biztonságpolitikai, illetve a biztonság és védelmi politikai határozatok tárgyában. Aztán itt a briefing, a debriefing és alapvető a külügyi szakbizottság irányában. Nagyon figyelünk tehát itt a kollégák észrevételeire. Köszönöm. szeretném eh, Köszönöm, elnök úr, és eh, köszönjük eh, az előadónak is ezeket a gondolatokat, amelyek ezt a valóban igen fontos vitát táplálhatják. Hiszen a parlament a legjobb tudása szerint hozzájárul az EKS fejlesztéséhez. Egy megfontolt vélemény, és rávilágít mindazokra a pozitív és negatív pontokra, amelyek már az alapítás óta fennállnak. De nem mondhatjuk, hogy az EKS egy csoda eredményeként jött létre, a kérdés, amit fel kell tennünk magunknak, az, hogy az LKS, ami ahogy mostanáig működött, az egyértelműen koherensebb és jobb láthatóságot adott az Európai Uniónak nemzetközi szinten. Ennyi idő alatt számos válsággal meg kellett birkoznunk. Itt volt a e, grúz válság, az arab tavasz és az ezt követő líbiai problémák. tanúi voltunk Palesztina UNESCO csatlakozásának, illetve az ENSZ vitának, és legutóbb a mali konfliktussal is foglalkoztunk. Tehát ezzel kapcsolatban most nem is vonnék le további következtetéseket. Ami igen fontos, az a politikai felelősség. Az a benyomásom, hogy az Európai Parlamentnek nem csak arra kellene törekednie, hogy a saját elképzelését hangoztassa, hanem arra, hogy hatékonyabbá tegye a szolgálatot. Brock úr és mások is elmondták, hogy itt a döntéshozatát kellene támogatni. Igaz, hogy a parlament küzdött azért, hogy politikai aspektus is legyen, és egy politikai tanácsot is szerettünk volna létrehozni, akár a főtitkár, akár képviselők révén. És a parlamenti képviselők is szeretnének azokhoz az információkhoz jutni, amiket Brock úr is kért. Másodszor ezt a politikai tanácsot segíthetné egy stratégiai tervezési központ a főtitkár felügyelete alatt, és a főigazgatók részvételével, akiknek a feladata az lenne, hogy felhatalmazást adjanak a politikai tanácsnak, végrehajtsák a határozatokat, és igazgassák a külügyi szolgálat tevékenységét. Elnök úr, el kell, hogy mondjam, hogy mindezekkel a szervezetekkel és elemekkel kapcsolatban számos aggály elhangzott. de a felülvizsgálat jelen szakaszában én leginkább attól félek, hogy nehogy elveszítsük a külügyi szolgálat közösségi dimenzióját. Azt gondolom, hogy a Lisszaboni szerződés elfogadásakor valamennyiünknek az volt a törekvésünk, hogy legyen egy valódi európai külpolitika. És eh, ahogy az elején mondtam, ez egy igen megfontolt, kiegyensúlyozott eh, álláspont, Szerény véleményem, szerény véleményem szerint inkább az a kormányközi álláspont érvényesült. És ezért erre különösen figyelnünk kell. Úgy gondolom, hogy a költségvetési megfontolásokat a közösségi kereteken belül kell tartani, és azok a főigazgatóságok, például a fejlesztési, a kereskedelmi főigazgatóság, amelyeknek a tevékenysége az EKS-hez is kapcsolódik, azoknak egyértelműen közösségi hatásköröket kell kapniuk. Egy másik fontos kérdés pedig ezeknek a tevékenységeknek a koordinálása, amit az alelnök asszony egy munkacsoport keretében tud elvégezni. A másik pedig, ami aggaszt engem, az a bizottság, illetve a tanács tisztviselőinek a morálja. Azt gondolom, hogy ez jelentős mértékben csökkent, ezt ön is elmondta a, a vita bevezetésekor. Ugyan ezt mélységében még elemezni kell, és úgy látjuk, hogy a hierarchia csúcsán bizonyos tagállamok túlságosan erőteljesen vannak képviselve, holott lehetőséget kell adni az EKS-ben valamennyi tagállam hozzájárulásának. Azt gondolom, hogy a delegáció vezetőinek megfelelő felhatalmazást és jogköröket kell adni, de természetesen tiszteletben kell tartani a szükséges koordinációt, és ez azt sem jelenti, hogy az Európai Bizottság hatásköre csökkenne. Amikor Brock úr az első jelentésről beszélt, akkor a parlament rendkívül nagy többséggel arra szavazott, hogy a bizottságnak kell az, az első döntést meghoznia. Sajnos éppen az ellenkezője valósult meg, ezért, elnök úr, ahogy mondtam, először a külügyi szolgálat értékelése aggaszt engem, és először azzal kell foglalkozni, hogy a közösségi területen milyen kompetenciákkal bír az Európai Unió. Mert ha itt nacionalizáció zaj, zajlott le, vagy a kormányközi területre toltunk át bizonyos feladatokat, akkor először ezzel kellene megbírkozni. És néhány észrevételt tennék még a szolgálat működésével kapcsolatban. Nem kizárólagosan negatív a véleményem. A tanács asztalánál ülő tagállamok hozzáállásában igen hasznos az Európai Külügyi Szolgálat, de egyértelműen meg kell mutatnunk, hogy merre vagyunk elköteleződve, és egyértelműen kijelenteni, hogy a szerződés értelmében mi a feladatunk, ami az, hogy koherens, láthatóbb külpolitikát adjunk az Európai Uniónak. Köszönöm. Asszony. Voorzitter, ik zal eh, zoals niet gebruikelijk mijn eigen taal Köszönöm, elnök úr. Most anyanyelvemen szeretnék hozzászólni, úgyhogy kérem mindenki vegye fel a főhallgatóját. Először is eh, Brock és Koltyéri kollégáknak sok sikert kívánok a jelentés kidolgozásában. Hálás vagyok, hogy kiemelték ezen kérdéseket. Ez várható volt. A mostani szinten nagyon sok a kérdés, sokkal kevesebb a válasz. Szeretném előjáróban elmondani, amely megfelel annak, amit Brock elnök úr korábban elmondott, hogyha megnézzük, hogy mennyire összetett a helyzet, már-már csoda az, hogy a külügyi szolgálat egyáltalán munkaképes. Az elején a feltételek éppen ez ellen szóltak, és már ez önmagában eléggé pozitívumnak mondható, hogy működik a szolgálat, de ez önmagában természetesen még nem elég. Az elmúlt hetekben több okunk volt arra, hogy megkérdőjelezzük a külügyi szolgálat nem megfelelő szintű fellépését a Száhilövben és Maliban. Azt gondolom, hogy egy ponton fel kell mérnünk, hogy miért volt ez így. Hogy talán ez azért van így, mert a külügyi szolgálat vagy a főképviselő nem megfelelően végezte a munkáját. Nem hiszem, hogy ez lenne a válasz, ennél összetettebb a kérdés. De akárhogyan legyen is, az, ahogyan a dolgok fejlődtek, abból egyértelműen és negatívan kiderül, hogy elléptünk attól az átláthatósági és hatékonysági szinttől, mint amit mi a külügyi szolgálattól és a külügyi fellépéstől elvárunk. Ezen kívül azt gondolom, hogy hasznos lenne, hogyha megnéznénk a részleteit egyrészt annak, hogy hány delegáció munkáján lehetne javítani. Brock úr felvetette a számon kérhetőség kérdését, és azt gondolom, hogy még a legkisebb kiadást is a delegáció vezetőknél kell számon kérhetővé tenni. Ami a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottságot illeti, foglalkozik ezzel a kérdéssel, ugyanakkor az is igaz, hogy nem várhatjuk el azt, hogy hatékonyabb és gyorsabb legyen a döntéshozatal, és ugyanakkor minden egyes döntés, minden részletét ellenőrizni akarunk. Hogyha azt szeretnénk, hogy hatékonyabb és gyorsabb legyen a döntéshozatal, akkor el kell fogadnunk azt, hogy lehetséges, hogy, ne, hogy néha hibákat is vétenek és egyértelmű szerintem számunkra, hogy a hatékonyság a cél, ugyanakkor a számonkérhetőség is. A kérdés az, hogy ezt a kettőt hogyan lehet összeegyeztethetni. Az utolsó megjegyzésem pedig Brock úr javaslatát illeti, Mi szerint a tanácssal közösen ki kell dolgoznunk elképzeléseket, és Eston asszonynal és a bizottsággal közösen, arra vonatkozóan, hogy ők hogyan látják a külügyi szolgálat felülvizsgálatát, hogyan értelmezik azt. Azt gondolom, hogy ezen érdemes elgondolkozni, aztán, hogy ez mennyire lehet sikeres, ez már másik kérdés, de legalábbis meg kell próbálnunk ezt elérni. Még akkor is, hogyha ez egy első szintű eszmecsere, egy ilyen eszmecserét megtarthatnánk a különböző intézmények tapasztalatáról. Nagyon sok mindent mondhatnék még elelnök úr, de az már nem az üléshez tartozik konkrétan, úgyhogy szeretnék köszönetet mondani az elődöknek a munkájukért, és biztos vagyok abban, hogy ez egy kiegyensúlyozott és rendkívül jó jelentés lesz a jövőre vonatkozóan. Äh, dieses Gespräch mit... Köszönöm, asszony. Äh, az äh, Eston asszonyal való megbeszélés, ez egy nagyon jó javaslat. Gomes asszony. Uh, köszönöm, elnök úr. Én is köszönöm uh, Roberto Kálkierinek a véleményt, és uh, örömmel hallottam a kollégák hozzászólásait is. Véleményem szerint Lady Ashton érdeme az EU az Európai Külügyi Szolgálat létrehozása és az ő elszántsága. A jelentésből azt tűnik ki, hogy nem igazán látjuk az előrehaladást. Tehát nem volt ez kis feladat a létező intézményi keretek mellett. Természetesen vannak problémák humán fronton is, és ezzel is kezdeni kell valamit. Tehát azt gondolom, hogy ez mindenképpen Eston asszony érdeme. Politikai szempontból pedig természetesen még nem látjuk ezt teljesen, és gyakran én magam is hálás vagyok azért, hogy az Obama adminisztráció ott van az óceán túloldalán, annak ellenére, hogy természetesen ott is vannak problémák és ellentmondások. De gyakran úgy látom, hogy az innováció és a kreativitás az Atlanti óceán túloldaláról érkezik, és ide számítom azt is, hogy hogyan lépünk fel a külpolitikában és a globális ügyekben. Három területet emelnék ki, de van még sok más is. Ezeken a területeken az Egyesült Államok hatása a mi cselekvésünk és reakció, vagy inkább a reakció hiánya szempontjából is releváns. Az egyik a közelkeleti béke folyamat, ahol nem látom, hogy egyáltalán bármilyen hatásunk lenne, és talán Lady Ashton esetében egyáltalán nem kételkedem abban, hogy őt foglalkoztatják ezek a kérdések, és hogy ez központi jelentőségű. Természetesen az arab tavaszt is ide sorolom, és létfontosságú még az a kérdés, ami lehetne és kellene is, hogy azon erőfeszítésünk központjában legyen, hogy közösségévé tegyük a külpolitikát. Ez pedig az ENSZ biztonsági tanácsának reformja. Innen mi még mindig hiányzunk. Tudom, hogy nagyon sok tagállam ellenzi ezt, különösen a biztonsági tanács állandó tagjai, de ez nem azt jelenti, hogy nem kell a külügyi szolgálatnak ragaszkodnia ehhez az ügyhöz. És Lady Ashtonnak, mivel ő a külügyi főképviselő és az alelnök és ez egyáltalán nem szerepel a renden. Holott ez egy alapvető fontosságú kérdés. Ahogy Brock úr mondta, és ez kedvemre való is volt, tehát a bizottság alelnökének és a külügyi főképviselőnek milyen szerepe van azokban a bizottsági pozíciókban és a kapcsolódó főigazgatóságokban, amelyek kapcsolódnak az EKS tevékenységéhez. És gyakran ez mindkét irányban működik, a humanitárius politika és a, a bővítés területe. Itt nem látok semmiféle mozgolódást, akárcsak a kereskedelem és az energia területén. És amikor az emberi jogokat durván megsértik, akkor sem hallatjuk eléggé a hangunkat. Ezen kívül azt gondolom, hogy a pénzügyi válság igen fontos tényező, ami abba az irányba lök minket tovább, hogy még inkább integráltá tegyük az európai közösséget. Elnök úr említette a eh, tanács eh, szolgálatát. Ennél többről van szó. Egy diplomáciai eh, képviselet, ami na- nagyon sokszor arra ösztönzi a tagállamokat, hogy legyen közös házban a diplomáciai képviselet, de van még egy terület, ahol szeretnék eredményeket látni. Ez pedig a katonai kapacitások megosztása és összevonása. És nem csak a katonai, hanem a polgári védelemre is gondolok itt. Ezen a területen egyáltalán nem látok kellő eredményeket. Holott ez létfontosságú lenne a külpolitika hangsúlyosabb átételének. Végül pedig az elszámoltathatóságról beszélnék. Említett már, amit már Kákeri úr és mások is említettek. Itt azt gondolom, hogy a parlament tájékoztatása területén már előrébb léptünk, de jobban be kell vonni a parlamentet már a döntéshozatal előkészítő szakaszába is. Köszönöm. Tisztelt kollégák, még öten jelentkeztek szólásra. Azt hiszem, hogy még egy másik napirendi pontunk is van. Tehát kérem, hogy legyenek némileg rövidebbek, rövidebben mutassák be álláspontjukat nem kell minden egyes részt megalapozni, megindokolni. Mi még az anyaggyűjtési szakaszban vagyunk. Tehát éppen ezért röviden is lehet fogalmazni. Három percben kap szót a képviselőasszony. Akkor most vagy mindenkire érvényes a felszállás idő plafonozása az elejétől, de az, hogy most a zöldeknél kezdő, hogy három percben maximalizálja ezt a hozzászállás időt, az elfogadhatatlan. De, tehát, hogy ki kap szót, elnök, most állt elő ez a helyzet. A következő napirendi pontot esetleg le kellene vennünk a déleti napirendről. Erről kell dönteni. Éppen ezért kérem, Nem lehet az, hogy valakit ide ráncigálunk, aztán nem tárgyaljuk meg a napirendi pontját. Ilyesmi nem fordulhat elő. Tehát kérem, hogy próbáljon mindenki két perces keretek között maradni. Öné a szó. Brandner asszony. Well, oh, I, I would like to thank you, the co Először is köszönet a előadóknak ezen munkanyagért. Azt gondolom, hogy jó megközelítést alkalmaznak, ami azt illeti, hogy már most korán megfogalmazzuk az ajánlásokat, és így befolyásolhatjuk a külügyi szolgálat munkáját, és ezzel kapcsolatban nyitottabbak, nyitottabb lesz a megközelítés. A külügyi szolgálatnak komolyan kell vennie ezt a felülvizsgálatot, átfogóan és önkritikát kell végeznie. Azt gondolom, hogy az önkritika, az erősség és a professzionalizmus jele. Nem szabad, hogy ez gyengeségként értelmezze a külügyi szolgálat. Ez lehetőség arra, hogy javítson a munkáján, és élni kell ezzel a lehetőséggel. Először is, eh, ami az átfogó megközelítést illeti, amelyről már beszéltek. A madridi anyagban megfelelő struktúráról, felépítésről beszéltünk, ez továbbra sincsen meg. Ehelyett eh, még mindig megvannak a, külön, a közös biztonsági és védelmi politika és a közös kül- és biztonságpolitika, és azt látjuk, hogy a helyzetek, amelyekre a kollégák utaltak, ezt tükrözik, és ami a különböző csoportokat illeti, ezzel kapcsolatban csak egyre elterjedőben van ez a megközelítés, és nem látjuk, hogy milyennek a vége. Tehát mindenképpen szükség van a felülvizsgálatra, és azt kell megnéznünk, hogy hogyan lehet integrálni ezen felépítéseket, struktúrákat, azért, hogy a konfliktus és a válság helyzetekre tudjunk koncentrálni. Hatékonyabb vezetésre van szükség a külső pénzügyi eszközökkel kapcsolatban, és felül kell vizsgálni a kompetenciákat a külügyi szolgálat és a bizottság között, és talán teljes integrációjára van szükség a bizottság szolgálatainak a külügyi szolgálatba. Ami pedig az együttműködést illeti, és a külügyi fellépést, azt gondolom, hogy mind Pibax, mind Ashton úgy tudom, hogy csak Pibax az, aki ö, visszalépett, és Esten ezt nem teszi, annak ellenére, hogy a mi döntéseink alapján ezt megtehetni, úgyhogy figyelemmel kell kísérnünk, hogy a döntésnek mi lesz a következménye, az biztos, hogy egyelőre nem tartják ezt ö, be. Ezen kívül felül kell vizsgálnunk és át kell gondolnunk azon struktúrákat, amelyeket Miocó úr körülhoztak létre. Szeretnék még néhány kérdést felvetni, ami a az igazgató helyettesek és helyettesek kérdését illeti, ami a politikai helyetteseket illeti, azt gondolom, hogy valóban lehetetlen, hogy Eston asszony mindenhol ott legyen egyszerre, és ráadásul három szerepet testesítő meg, ami már-már lehetetlen, és ezt el kell, hogy ismerje. Másodszorban ami a parlament korábbi, állás, korábbi álláspontjának a felülvizsgálatát illeti, egy főtitkárnak van átfogó hatásköre, és a Chief Operating Officer szerepét inkább az operating officer szerepe kell redukálni, nem pedig a politikai szintre. Ami a különböző vezetési szinteket illeti, jogos kritikák hangzottak el ennek költségével kapcsolatban, és azzal kapcsolatban, hogy milyen hosszas a döntéshozatal emiatt. Ahogy Brock úr már mondta, ma, majdnem a végére értem. már-már lehetetlenné vált a bizottság és a korábbi tanács munkatársai számára, hogy a delegációkban fellépjenek. A diplomaták kerülnek ezen helyekre, és ezért hátrányos helyzetben vannak bizonyos közalkalmazottak, ezt is felül kell vizsgálni. Ezen kívül ami a külügyi szolgálat kapacitását illeti, ezzel kapcsolatban is le kell vonni a tanulságot, hogy mit sikerült elérni és mit nem. Ami a az egyensúlyt illeti, Eston egy tervet ígért arra vonatkozóan, hogy a nők szerepét megerősíti. Én ezt a tervet még eddig nem láttam, szeretném, hogyha megkapnánk. Azt gondolom, hogy nagyobb politikai szándékra van szükség a tagállamok részéről, ahogy azt egy kolléga már mondta, hiszen a politikai szándékot nem lehet mással helyettesíteni. Hogyha nagyobb az önbizalma a tagállamoknak, akkor nagyobb lesz a politikai ambíciója a külügyi szolgálatnak is. Köszönöm a figyelmüket, nagy örömmel várjuk a következő tárgyalásokat Eston asszonyjal, a tanácssal és a parlamenten belül is. Köszönöm. az Aus- und der Sicherheits- und Verteidigungsausschuss. A biztonság és védelmi albizottság részéről világos katonai fegyelmet kérek. Nagyon rövid leszek. Először is osztom azt, amit Brandner asszony elmondott a válságkezelési struktúrákra vonatkozóan, a válságról válaszadást vonatkozóan, amit hallhattunk, azt hiszem, hogy itt egy struktúrás problémát szenvedünk meg. Talán túlságosan sok struktúra van jelenleg, a válságreagálási struktúrákat össze kell olvasztani. Egy nagy ö, válságreakciós struktúrán belül talán ez lenne a megoldás, hiszen egyébként egyes eszközök felhígulhatnak, így például specifikus katonai eszköz, és ez nem eredményez hatékonyságot. A probléma tehát nem a struktúrák összeolvasztásában rejlik, hanem inkább abban, hogy hogyan lehet ezeket a struktúrákat illetve megtölteni, illetve koordinálni. Biedzó úr által mondottakat, illetve nagyon jól értem, hogy mire utal. A kül- és biztonságpolitika és biztonsági védelmi politika struktúrák léteznek, jól végzik munkájukat, de itt a felelősségi láncolat, a parancs utasítás lánc a probléma. Tehát a fő hogyha csak a főképviselő a felelős, akkor ez nem működhet. Éppen ezért egy felségi láncot kell kialakítani, akár helyettes, akár rendkívüli képviselő révén. Egy nagyon közvetlen felelősségi láncot a főképviselőig, de a főképviselőnek már így is rengeteg feladata van, ezért nem működik ez jelleg. Tehát itt van egy főtitkár, a, aki a biztonság és védelmi politikával foglalkozik jelenleg, de ez a megoldás nem elegendő. Aztán Eston asszony készséget illetően a biztonság és védelmi politikai kérdéseket illetően, amivel ő neki foglalkoznia kell. Most volt egy informális védelmi tanács, amely 4-5 havonta kerül megrendezésre. Renget hatalmas programja van ennek, de Eston asszony szinte soha nem vesz részt ezen informális védelmi tanácsokon. Hát igen, csak kicsi kérdésekről esett szó, mint a Mali kérdés, vagy a 2013-as agenda és egyéb kérdések. Hát persze Eston asszony az ENSZ fórumán vett részt, ezért nem tudott oda ellátogatni úgy szintén a parlamenti képviselők esetében havonta egyszer el kellene látogasson a Strasburgi plenáris ülésre. Tehát ezek az ülések már legalább hat hónappal előrejelzettek, éppen ezért nem normális az, hogy minden egyes alkalommal a fő titkár helyettes vagy más delegáció vezető kezeli ezt a kérdést, noha ez a 2013-as agendán szerepel, szerepelnek ezek a kérdések. Tehát itt szervezési kérdésről van szó, túlzott központosításról talán, egyes embereknek túl sok a szerepük, és az egy utolsó gondolat, a bizottság alelnöke, itt a kiadásokra vonatkozóan, amik a missziók beindítását, illeti a polgári missziókról van szó, egyesek esetében már évek óta halasztódnak ezek, mert a bizottság nem szolgáltatja a szükséges alaplogisztikát, akár Afrika szarva, akár nigeri misszió esetében 5-6 hónapos késedelmek álltak be, mert nincsen megfelelő költségtérítési rendszer ezen szükséges logisztika felezésére. Tehát már ez Szolana korszak óta tart, és azt hiszem, hogy ezzel a kérdéssel valóban foglalkozni kell. Elnök mikrofonon kívül, Tenok úr. Tenok. Ah, Köszönöm, elnök úr. Az LKS-nek volt néhány sikere és néhány kudarca, de nyilván a tagállamok továbbra sem egyértelműen pozitívan reagálnak hozzá. Edhok alapon működik, és inkább a kétoldalú kapcsolatokat támogatja. Például a mali beavatkozás esetében Cameron úr és Holland elnök közötti telefonhívások során dőltek el az ügyek. A főképviselő asszonynak természetesen nagyon zsúfolt a napirendje, vannak prioritásai, és sem biztosként a bizottságban, sem a parlamentben nem tölt túl sok időt, de hát nemzetközi szinten például az emberi jogok területén nagyon sok a dolga. Szem, személy szerint az én frakcióm elutasítja a főképviselő helyettesek gondolatát, hiszen a külügyminiszterek rotációs rendszere megfelelő, és ők kapcsolatban állnak a parlamenttel is, és ez egy hasznos módja a kapcsolattartásnak. Mi tehát ezt tartanánk jó megoldásnak, nem a helyettesek kérdését. A főtitkár szerepének megerősítését jó ötletnek tartjuk. Pierre Vimon a szürke eminenciás arhetípusa, a fő tisztek kérdése, nem igazán tudjuk, hogy kik ezek az emberek, és hol vannak, hogyan dolgoznak. Tehát egyetértek azzal, hogy ezt át kell vizsgálni és jó lenne, hogyha lenne egy kijelölt arccal rendelkező személy, aki az Európai Parlamenttel tudna kapcsolatba lépni. És nem tudom, hogy ki az, aki a, megszervezi a, a látogatásokat, és hogy mikor kivel kell tárgyalni. Jó lenne, hogyha valaki ezt kézbe venné és a hozzáadott értéket is ki kell hangsúlyozni. A delegációknak még mindig van sok bizottsági örökségük. Bizonyos helyeken, például Barbadoson még mindig nincsen képviseletünk. És azt is gondolom, hogy meg kellene erősíteni azt, hogy a delegációk nem kétoldalú nagykövetek oldalán történjenek meg. A költségvetés csökkentését is el lehetne érni, hogyha több oldalú kapcsolatokra támaszkodnánk. Arvoisa puhe, puheenjohtaja, ihan lyhyesti. Minusta pitäisi ajatella tätä. Köszönöm, elnök úr. Röviden szólnék hozzá. Végig kellene gondolnunk ezt az entitást. A polgárok kollégákat érdekli az Európai Külügyi Szolgálat, és ezt szerintük fejleszteni kellene, a tagállamokat ugyanakkor ez nem érdekli. A tagállamok, különösen Németország visszavágja a kiadásait, és a külügyminisztériumok, valamint hasonló szervezetek egyáltalán nem számolnak azzal a lehetőséggel, hogy az Európai Uniónak van egy külügyi szolgálata. Azt gondolom, ez drámai az egész Európai Unió szempontjából, hiszen a pénzügyi válság és az unió erejének hanyatlása miatt az európai államok saját külügyminisztériummal és külügyi szolgálataival rendelkeznek, de ezzel még tovább veszítünk az erőnkből. A tagállamok szeretnék a saját diplomatáikat küldeni a külügyi szolgálatba, hiszen minden tagállam Németországot kivéve visszavágja a költségvetéseit, és azt gondolom, hogy ezt is meg kellene fontolni. Mikrofonon kívül. Madame Nensky, yes, thank you. our rapporteur for budget asszony, költségvetési jelentéstevő. Thank you. Um, the big... Köszönöm. A költségvetési eh, jelentés eh, egyik alapvető eh, kérdése a 2011-es számvevőszéki jelentés, amely kimondja, hogy az adminisztratív költségek az intézményeknél nem tartalmaztak tárgyi hibát, és az ellenőrzési és a felügyeleti rendszerek hatékonyak. Kevés hiba és gyengesség merült fel azon esetekben, amelyet a szemvevőszék vizsgált, és szeretném elismerni, hogy ezen gyenge pontok átmeneti jellegűek lehetnek, hiszen a szolgálat nem régóta létezik. Mellékesen szeretném ajánlani, hogy a szolgálat jobban használja ki használja fel azt a munkát, amelyet a pénzügyi szabályozással kapcsolatban végeztek, valamint a bevált gyakorlatokat használják az administratív kiadásokkal kapcsolatban. Ez fontos, hiszen a közigazgatási költségek nagy komoly részét az EU határain kívül használják fel, és az európai adófizetők szempontjából mindent meg kell tennünk azért, hogy az európaiak pénzügyi érdekeit képviselhessük. Ezért a jogalap létrehozása óta, amelyel az Európai Külügyi Szolgálatot létrehoztuk, mindig is hangoztattuk agályunkat, mi szerint tisztességes és megfelelő földrajzi képviseletet kell minden tagállamok között, minden vezetési szinten kialakítani. Köszönöm. Köszönöm szépen ezeket a megjegyzéseket, szorgalmasan jegyzeteltünk és meg fogjuk ezt még tenni majd a meghallgatásokon, hogy az itt a kollégákkal felmerült javaslatokat is figyelembe vegyük, és így a meghallgatások és a mai vita alapján kialakítjuk az első tervezetet, amit majd bemutatunk önöknek, ugyanakkor megpróbálunk más intézményekkel is tárgyalásokba bocsátkozni ezen korai szakaszban, hogy előrébb tudjunk lépni, és közös álláspontot alakítsunk ki. Roberto kap szót. Ma poco da Kevés hozzáfűzni valom van. Úgy tűnik számomra, hogy az elhangzott felszólalások összhangban vannak egyes kérdések általunk való felvetésével, ugyanakkor itt a politikai szempontból leglényegesebb téma az, az a lényegi kérdés, amely a külügyi szolgálat és a bizottság közötti viszonyra vonatkozik. Ezt a kérdést vetette fel Szalafranka úr, ezek nagyon jelentősek, ezek a kérdések. Mindenféleképpen ezek álltak első vitánk középpontjában 2010-ben. Azt hiszem a probléma a következő. Madridban megpróbáltunk egy szélesebb körű szolgálatot létrehozni, mint ahogyan ezt a bizottság akarta, ugyanakkor azt akartuk, hogy közelebb legyen szolgált a bizottsághoz, mint ahogyan ezt a tagállamok akarták. Azt hiszem, hogy ez egy elkerülhetetlen kompromisszum. Nyilván a parlament a bizottságon belül akart volna egy szolgálatot, de ez ahhoz vezetett volna, hogy a kül- és biztonságpoliti- a biztonság és politikai aspektus nem lett volna része a szolgálatnak. Tehát itt a kör négyszöges, négyszögesítése ment végbe, egyrésztről egy széles körülszolgálat, ugyanakkor a kormányközi kisiklás elkerülése volt a másik fő szempontunk, mégpedig a közösségi eszköz, illetve módszer megőrzése, illetve a külpolitika közösségi szintre emelése a környékszögesítése nem sikerült tökéletesen, tudatában vagyok azon által felvetett problémáknak. Ugyanakkor nem végrehajtható és nem is kívánatos az, hogy most egy csatát kezdjünk, hogy visszatérjünk a költségvetés harmadik fejezetéhez, illetve hogy csökkentsük a szolgálat hatásköreit. Most nekünk a létező keretek között kell mozognunk, azzal a célkitűzéssel, hogy a külügyi szolgálat funkciói ne szenvedjenek kárt, a közösségi módszer központi jellege okán. Ahogy elmondtuk már kezdetben is, ahhoz kell hozzájárulnunk, hogy a főképviselő, a bizottság alelnöke el tudja látni koordinációs feladatát, és ez nem azt jelenti, hogy a bizottság kisajátítja ezt a területet a tagállamok szemében, hanem éppen ellenkezőleg itt a közösségi módszer biztosításáról van szó ebben az esetben. Ezen a ponton tehát még el kell gondolkodnunk, de ez a lényegi politikai kérdés, ami különböző vetületekkel rendelkezik. Ami a biztonság és politikát illeti, azt hiszem, hogy Zsannak igaza van. Itt nem egységesítésről van szó, az erősebb koordinációnak mindenképpen észszerűsítéshez kell vezetnie. Itt ugye kivéve a katonai versekezési struktúrákat, azt hiszem, hogy egy észszerűbb mechanizmust tudunk felépíteni, a stratégiai tervezési szerepet teljes mértékben a biztonság és vidámpolitikai területnek adva. Ugyanakkor a polgári részt a kül- és biztonságpolitika kerületén belül kell elhelyezni, és Fontos az, hogy ezek a funkciók együtt is működjenek, tehát nem az elkülönítés a cél a külügyi szolgált egyéb részeitől, hanem a földrajzi deszkekkel való erős koordináció. Nincs kétség a felül, hogy a válságkezelési struktúra még nem került tökéletesen kiépítésre, ugyanakkor az, hogy létrejön egy székhely, egy koordinációs székhely, amely a válságkoordinációval, válságkezeléssel foglalkozik, ahogy a parlament is kérte, amely a biztonság és védelmi politikai struktúrákon túlmegy. Ez mindenképpen egy nagyon fontos innováció, melyet támogatnunk, ösztönöznünk kell. Köszönöm. Bene, allora è concluso. Elnök, akkor ezzel Gualtieri előadó felszólásával lezárult ez a napirendi pont, áttérhetünk a következő napirendi pontra, amely zárt ülés keretében kerül megvitatásra, tehát akinek nincs joga arra, hogy zárt ülésen részt vegyen, kérem hagyja el a termet.